Diamo inizio al nostro workshop. Kezdjük meg szemináriumunkat. Kérem, foglalják el helyüket. Innanzitutto voglio ringraziare. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani valamennyi jelenlévőnek kezdvén a fontos szeminárium szervezői, szervezőitől, a felszólalóktól, és külön köszönet illeti meg biztos asszonyunkat, Marian Fischer Bölt, Skill Andersont, a svéd minisztert, mezőgazdasági minisztert, aki elfogadta ezt a meghívást. Fontos vizsgálódásunk tárgya lesz most a közösségi mezőgazdasági politika, mégpedig a legmagasabb szinten. Erre egy különleges pillanatban kerül sor a közösségi költségvetés felülvizsgálatakor, amely sajnos rendkívüli módon sújtja a mezőgazdaságot, mégpedig két fronton is. Egyrésztről az egyéb, ve, egyéb politikák versenyképességét illetően, másrésztről pedig azt illetően, hogy a mezőgazdasági kiadások erőteljes csökkentése várható. És ez nem azt jelenti, hogy ne lennének kívánatosak a más szakpolitikai területekre való beruházások, sőt, vélemény szerint azok, de téves az, hogy forrásokat vonnak el attól, ami most szinte teljes mértékben közösségi szintre helyezett gazdaságpolitika, és egyben hozzátartozik a területkezelés fontos szakpolitikája is európai szinten. Fontos az egyenlő viszonyok kialakítása, a Lisszaboni szerződés folyamatának lezárulása egy történelmi szakasz lezárultát is jelzi, nagyobb hatásköröket biztosítva az Európai Parlamentnek, amely végre a jogalkotási folyamat fontos szereplője válik mezőgazdasági területen is. Éppen ezért a mai alkalom, az eszmecsere különleges jelentőséget nyer, hiszen szerepünk nagyon fontos lesz az európai döntéshozatali folyamatban. A mai nap egy élénk eszmecserét vetít előre a közös mezőgazdasági politika jövőjéről új ötleteket, javaslatokat kapunk, és ez kapcsolódik az európai és a nemzetközi társadalom változásaihoz is. Új kihívások, új témák foglalkoztatják az európai társadalmat, azok intézmi, annak intézményeit és szakpolitikáit. Közöttük a mezőgazdasági politika, amely történelmi ö, szinten hozzájárult Európa kohéziójának növekedéséhez, és a talajkezelés egyre fontosabbá válik ö, politika, európai szinten hiszen így módon lehet válaszokat adni európai szinten az új nemzetközi, nemzetközi kihívásokra, például az élelmiszer biztonság, a fejlődés elsősorban. Európának kétségkívül arra van szükség, hogy korszerűsödjön azon a területen is. Hogy egyre több pozitív kihatása legyen mindennek a társadalomra, és a torzulásokat megszüntessük. Szükség van arra is, hogy új globális felelősségünket vállaljuk, amelyben a mezőgazdasági politika fontos szerepet játszhat. Éppen ezért a KAP reformja már 2003-ban elindult, és egy új arculatot adott az európai intervenciónak a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben. Így a mezőgazdaságnak fontos szerepe van a közös értékek kialakításában, és csökkentjük a piacok védelmét a belső árak védelme révén. Ez egy korszakos változás, a támogatást, amelyet a gazdálkodónak nyújtottunk eddig, egy olyan támogatással alakítjuk, amely azt a szolgáltatást díjazza, amelyet a gazdálkodó nyújt a társadalomnak. Ez egy új filozófia, különösen a változások fényében, melyek az utóbbi években lejátszódtak. Fennáll annak a veszélye, hogy marginalizálódjunk, ahelyett, hogy a mezőgazdaság ö, kedvező hozzájárulását díjaznánk a társadalmi változásokban. A költségvetéssel kapcsolatos vita megjelenik az Európai Bizottság Reform Agenda for the Global Europe mm, című nem hivatalos közleményében, amely nem a legjobb irányba mutat. Ez egy nem hivatalos dokumentum, tehát nem a bizottság uh, szendékának kifejezője hivatalos szinten, de tartalma már mindenki előtt ismert. Az, hogy az előtt vitatkozunk a költségvetésről, hogy a célkitűzések megfelelőképpen rögzítésre kerültek volna európai szinten, szerintem ez egy rövidlátó megközelítés. Nem a legjobb módja ez annak, hogy elmélyülten és részletesen elgondolkodjunk a mezőgazdaság jövőjéről. A közös közleményben elvégzett elemzés, ami a mezőgazdasági kiadás modern, modernizációját illeti, ellentmondásos. És nagyon nagy érdeklődésre várjuk ezzel kapcsolatban a biztos asszony kommentárjait növelni kell a mezőgazdaság hozzájárulását az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, meg kell erősíteni a versenyképességet, a termelékenységet, a biodiverzitást kell szorgalmazni, az állatjólétet erősíteni, a vízkészleteket megfelelően kell használni. Paradoxnak tűnik, hogy mindeközben a mezőgazdaságtól megvonják a forrásokat. Korlátozzák ezeket, a KAP 2013 utáni reformját illetően is. Ugyanakkor különösnek tűnik, hogy ebben a dokumentumban külön hivatkoznak a tagállamok nagyobb felelősségére, ami a kapra fordítandó kiadásokat illeti. Mindez ellentmondásban van a parlament nemrégében készített állásfoglalásával, mely szerint a kap minden egyes olyan kísérletét visszautasítjuk, amely ez utóbbinak az újabb állami szintre való helyezését szorgalmazná. Mindez ellentmondásban van az európai integráció elveivel. Pontosan a gazdasági válság idején még nyilvánvalóbb, hogy a szegényebb tagállamoknak nehézségeik lennének a gazdálkodóknak juttatandó közvetlen támogatások finanszírozásában. De most nem szeretném ezt a dokumentumot technikailag és politikailag elemezni, csak kiemelném a kockázatokat, a termelékenységre vesz, ö, leselkedő veszélyeket. A tejipar válságos megmutatja, hogy a kapra fordítandó kiadások csökkentése nem azt jelenti, hogy Európában kevesebbet fordítunk a mezőgazdaságra, hanem éppen ellenkezőleg növeljük a forrásokat, és jelentős torzulásokat eredményezünk ezáltal, hiszen jelentős tagállami beavatkozások történtek Franciaország, Németország, Spanyolország részéről, és ezek nyilvánvalóan tanúskodnak amellett, hogy ez a helyzet még inkább növelheti a válságot, az egyenlőtlenséget és a torzulásokat. Zárom is rövid beszámolómat azzal, hogy ez a csupán költségvetési jellegű megközelítés a parlament tevékenysége révén lehet kiegyensúlyozható. Mivel december 1-én a Lisszaboni szerződés hatályba lép, az európai szakpolitikák, különösen a mezőgazdaság jelentős mértékben átalakul. Európai jogalkotási folyamat, itt az Európai Parlament közvetlen befolyása is erősödik, a 27 tagállam polgárainak szerepe, egyenragú partnerei leszünk a tanácsnak és a bizottságnak. Az együttdöntésnek köszönhetően a parlament a polgárok érzékenységével is számot vethet. És azon új ö, forgatókönyv fényében reméljük, hogy a parlament megvédheti a társadalom igényeit a fenntartható fejlődés iránt, illetve megfelelő mezőgazdasági politikát tudunk kialakítani a ránk váró kihívásokkal szemben. Azt hiszem, hogy fontos volt erről a kiinduló pontról megindítani a mostani szemináriumunkat. Most pedig meg is kezdjük a szemináriumot, megadom a szót a svéd mezőgazdasági miniszternek Eszkil Erlandzolnak, hogy tartsa meg beszámolóját. Eszkil, tiéd a szó. Tack Paolo, eh, herr ordförande, ärade ledamöter. Jag vill börja med att tacka Köszönöm szépen, Paolo, kedves elnök úr, kedves képviselő, asszony a képviselő úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a szemináriumra, ami nagyon jókor zajlik, nagyon jó az időzítése, ugyanis a téma számomra nagyon fontos a tanácsban a kollégák is így gondolják. A KAP 2013 utáni folytatása olyan téma, amely prioritást képez a napi rendünkben. Olyan érdekes időket élünk, amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lépése következik, és ezért szorosabban kell majd együttműködnie a tanácsnak a parlamenttel. Úgy gondolom, hogy ennek az eredménye mindenképpen pozitív lesz. Nos, a 2013 utáni kapról szóló vita most kezdődik csak, a kezdeményezést a francia elnökség tette 2008 őszén, a cseh elnökség a közvetlen támogatásokra összpontosított, én pedig a vidékfejlesztéssel foglalkoznék elsősorban. A jövő héten lesz egy tájékozódó jellegű vita, mint arról valószínűleg értesültek. A tanács ülésen pedig azt fogom kérni a tagállamoktól, hogy határozzák meg, melyek azok a fő kihívások véleményük szerint, amelyeknek a mezőgazdasági politikában, illetve a vidékpolitikában meg kell felelni. Sokan gondolunk az éghajlat változásra, mint fő kihívásra. Az éghajlat változás minden bizonyal globális kihívást jelent. Talán ez a legnagyobb kihívás, amivel a világnak ma meg kell birkoznia. A klímaváltozás és természetesen a társadalmi változások képezték a szeptemberi informális tanács fő témáit is. Te is ott voltál, elnök úr, és megállapíthattuk, hogy a kapnak is ki kell vennie a részét az üveghez hatású gázkibocsátás csökkentéséből. A kapot az éghajlatváltozás szempontjaihoz kell igazítani. Az európai gazdák ugyanúgy ki kell vegyék a részüket a klíma küzdelemből, mint a többi ágazat. hogy lehet a legjobban megvalósítani a klímavédelmet a mezőgazdasági politikában? Ezt a kérdést tettük fel magunknak. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ne eh, szigeteljük el a klímakérdést a többi eh, kihívástól, többi problémától. Más kihívások is állnak a társadalmak előtt. Biodiverzitás, vízkezelés, Mindezek a klímaváltozás miatt nagyobb kihívást jelentenek, ezért együtt kell a kihívásokat kezelnünk. Még valamit fel kell vetni. Hogyan lehet a vidéki övezetekben a gazdasági tevékenységet ösztönözni? Ez a kérdés lényegivé vált az elmúlt két évben a, az európai és világméretű gazdasági válság miatt. A mezőgazdasági vidéki környezet vonzóvá teendő. Olyan helyeket kell kialakítani, ahol az emberek szívesen dolgoznak, élnek. A második pillér arra kell, hogy irányuljon, hogy több tevékenység folyjon ezeken a területeken. Dinamikus fejlődést kell kialakítani, ösztönözni kell a cégeket, hogy vidéken működjenek, és a mezőgazdasági területeknek növekedést biztosítsanak. A KAP célja tehát az átalakításkor az kell, hogy legyen, hogy a kihívásoknak megfeleljünk. Egyértelmű, hogy a jelenlegi közös agrárpolitikának vannak hiányosságai, és együtt biztos vagyok benne, hogy megoldásokat fogunk ezekre találni. Kétségtelen, hogy nagyon komoly szerepet játszott a kap a múltban, a belső piacon közös politikát kell megvalósítanunk, de ennek a politikának olyannak kell lennie, amely figyelembe veszi az összes kihívást, ami a közvetlen támogatásokat életi. Több tagállam is van, közöttük konkrétan több új tagállam, amelyek úgy ítélik meg, hogy változtatni kell, méltányosabbá kell tenni a közvetlen támogatásokat, hiszen történelmi helyzet alakult ki ha ugyanazokat a referenciákat tartjuk meg, akkor nehéz lesz ugyanazokat a kifizetési szinteket is fenntartani. Úgy gondolom, hogy ki kell egyenlíteni a közvetlen támogatásokat. Ez fontos a 2013 utáni napirend szempontjából meg kell valósítani a támogatások célkitűzését. Felvetődik bennünk, hogy a jelenlegi támogatások tényleg korrekt jövedelmeket juttatnak-e a gazdáknak. Tudjuk, hogy a piaci árak emelkednek e rendszer miatt, és tudjuk az is, azt is, hogy a mezőgazdasági szektorban komoly eladósodottság alakult ki, eladósodás alakult ki, a termelési költségek jelentős emelkedése miatt. Most, mint svéd agrárminiszter beszélek, azt is látnunk kell, hogy hogyan lehet azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet a közvetlen támogatások rendszerét megváltoztatni. Most szeretnék azokra a régiókra kitérni, ahol külön problémákkal küzdenek a gazdák. Vannak olyan területek, ahol a piac nem oldja meg a problémákat. A második pillér szolgálja ezt a célt, az ilyen segítségnyújtás célját, és nagyon fontos lesz ez a kap jövője szempontjából majd. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, Heszkő úr, köszönöm a beszámolóját. A szakértők két beszámolója után vitára kerül sor. Kérem, hogy készítsék elő felszólalásaikat, most pedig nagy örömmel adom meg a szót Marian Fischer-Bölnek, Tessék, köszönöm, hogy eljött hozzánk, Marian. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő, asszonyok, képviselő urak. Mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy megszervezték ezt a workshopot, és köszönetet mondani kedves meghívásukért, hogy itt szólhatok én is néhány szót bocsássák meg, hogyha nagyon vázlatosan fogok beszélni, ugyanis 10 percben a kapról beszélni bizony elég nagy kihívás, nagyon kevés idő ez, is nagyon sok a részlet, ezért elnézést kérek. Azzal kezdeném, hogy valamit kristálytisztán leszeretnék szögezni. Én nagyon szilárdan hiszek benne, hogy erős, közös agrárpolitikára van szükségünk a jövőben. Nagyon sok mindent olvastam a különböző sajtóorgánumokban az én saját véleményemről, egyesek ultraliberálisnak bélyegeztek engem, olyannak, aki mindent a piacra akar hagyni. Ez teljesen értelmetlen, ez teljes nonsens. Aki követi a vitát, nagyon jól tudja ezt. Ugyanakkor másfelől nagyon világosan szeretném elmondani azt is, hogy a közös agrárpolitikát a jövőben tovább kell változtatni, de a változtatások révén a közös politikának meg kell erősödnie, nem pedig meg kell gyengülnie, és én úgy gondolom, hogy ez megvalósítható. Miért is van a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben erős közös politikára szükségünk? Először is azért, mert nagyon fontos prioritás az élelmiszer biztonság, az élelmiszer ellátás biztonsága. Tudjuk, hogy a világ lakossága napról napra emelkedik, ma 7 milliárdan élünk a Földön, 2050-ben valószínűleg már 9 milliárdan fogunk élni, és az élelmezési szokások változnak, az ázsiaiak a rizs helyett egyre inkább húst fogyasztanak, és ennek megvannak a kihatásai. Egyszerűen fel kell gyorsítanunk, meg kell növelnünk a mezőgazdasági termelésünket, 70, akár 100 százalékkal is 2050-ig. Az élelmiszerellátás biztonsága részben a kereskedelmen is múlik, és az Európai Uniónak nagyon pozitív hozzáállása lesz, van a mezőgazdasági kereskedelemhez. Úgy gondolom, hogy elég sok pénzt, hasznot húzunk ebből. Másrészt nem szabad hazai termelési alapunkat negligálni. Arra kell vigyázni, hogy ne csak egy néhány területre koncentrálódjék a termelés a Földön, mert akkor nagyon sérülékeny lenne az ellátás, betegség, illetve kedvetlen meteorológiai körülmények között. Ezt a ez túl nagy tét lenne. Nem tudom elképzelni, hogy az élelmiszer termelésünk olyan sérülékeny legyen, mint a gáz behozatal az EU-ba. Hiszen látjuk, hogy egyes ö, szállítók csak elzárják a csapot. Hogyha ez történne, a, az élelmiszer területén ez hihetetlenül veszélyes lenne, drámai kitettség lenne. Másrészt pedig erős politika kell azért, hogy a földek megfelelő kezelésbe legyenek. Európa sok részén, hogyha leállna ez a mezőgazdasági tevékenység, annak igen komoly következményei lennének társadalmilag. A föld állaga romlana és egyszerűen sivatagosodna a vidék. Ne felejtsük el, hogy egy harmada a termőterületnek nagyon értékes természetileg a biodiverzitás miatt, ami így eltűnne, hogyha nem lenne mezőgazdaság. Megpróbáljuk ugye a biodiversitás helyreállítását. Ez is a ö, céljaink között van. Nos, az éghajlatváltozásra térnék ki. Az EU ö, teljes ö, zöld ö, üvegház hatású gáz ö, kibocsátása a mezőgazdaságból származik. Mint más ágazatokban, ö, a mezőgazdaság is kell ö, csökkentse kibocsátását a következő években. Adaptálódnia kell a klímaváltozás hatásaihoz, hiszen azokat már látjuk, hogy megjelennek. Végül pedig erőteljes politika kell támogatandó a kiegyensúlyozott vidékfejlesztést ami a lakosság sűrűségét, népesség sűrűséget jelenti, Európa lakosságnak felle az EU-ban él, területén 90%-a lakott. Óriási a potenciálunk a lakó és munka helyekben. De ha nincsen az alapvető szolgáltatás, akkor a közféra támogatása szükséges. Erőteljes politika szükséges, milyen formája legyen azonban. Meg vagyok róla alapvetően győződve, hogy nem lehet visszatérni a múltba nem lehet pontosan szabályozni a piacot az akkor működött, nem volt hatékony, azonban abban, hogy a gazdák jövedelmi szabályozás negatív hatása is voltak. Hogyha a közvélemény úgy gondolja az EU-ban, elgondolkozik azon, hogy valami ilyet tervezünk, akkor a kap támogatottsága drámaian csökkenne, és a sokak követik majd egymást. Ez nem azt jelenti, hogy támogatom a teljes deregulációt, sőt, ettől távol vagyok. Nem támogatom, hogy a költségvetés csökkentsük csak lárpurlár. Ellenkezőleg a gazdáknak eszköz kell biztosítanunk, hogy versenyképesen tudjanak válaszolni a piac jelzéseire. De a válságban is kell támogatnunk őket, hogy a termelés ne szenvedjen hátrányt. Biztonsági háló szükséges, de olyan, amely a versenyképességet nem veszélyezteti. Pont erre van szükségünk ami a föld terület kezelését illeti. Partnerként tisztelettel kell bánni a gazdákkal. A szabályozásnak megvan a maga szerepe. Bizonyos mértékben kell segíteni a gazdákat. A jó környezetkezelés létfontosságú. Ezt azonban nem nagyon fizeti ki a piac Ugyanezt elmondhatnám az éghajlatváltozásról. Itt is megvan a hely a szabályozásnak. De hogyha túlságosan megterheljük szabályokkal a gazdákat, és nem is segítjük őket, nem mozdítjuk a kisúlyunkat, akkor átruházzuk a termelőkapacitásunkat tengeren túlra, és akkor az importtól fogunk függeni akkor el kell magyarázni a közvéleménynek, hogy miért több üvegházhatású gáz termelünk, bocsájtunk ki azért, hogy importáljunk ö, rosszabb élelmiszert, mint amit az EU-ban tudunk termelni. A ö, beruházások ö, azt kell célozzák, ö, technológia, képzés révén, ö, hogy környezetbarátabb legyen a mezőgazdasági termelés. A vidékfejlesztés globális megközelítése azt jelenti, hogy olyan intézkedések szükségesek, amelyekből választhatnak a tagállamok, régiók. Biztos vagyok bennem, hogy át tudjuk ezt szervezni, és tudjuk javítani. A kép egészében kapcsolatban pedig legyünk nyitottak új gondolatokra. Ne dobjuk el azt, ami már jól működik. Ne hagyjuk, hogy a történelem fogjaivá váljunk. Végezetül még egy szó, győzni és megszerezés, megtartani a KEP támogatottságát, ez egy fontos ö, cél számunkra. Logikus cél. Világosan kell látni, hogy a ö, tagállamok között hogyan ö, oszlik meg a ö, pénz, ö, már ezt elmondta Eskil Erlandson. Ez egy nagyon érzékeny ö, terület ilyen értelemben politikailag realistának kell lenni. Politikailag realita, realistának kell lenni más értelemben is. Nem képzelhető el, hogy a kapott megvédjük, mint fontos európai politikát, hogyha az emberek úgy látják, hogy a vita csak arról szól, hogy ki tud a tartából nagyobbat hasítani. Biztos vagyok benne, eh, hogy a eh, közös agrárpolitikát megfelelő érvekkel tudjuk alátámasztani, meggyőzni az embereket arról, eh, hogy a zöld fejlődésben megvan a szerepük, tehát jövő alakításában megvan a szerepük. Elnök úr, hadd kommentáljam röviden a nem létező költségvetés módosítási dokumentumot. Ugyanúgy csodálkoztam ezzel, mint ön, mikor adtam. Sose láttam korábban, és úgy gondolom teljesen őszintén, hogy a bizottságnak egyik vagy másik tisztviselője dolgozta ki, hogy ő hogyan látja a költségvetés lehetséges továbbfejlesztését. Ez a dokumentum csak a szemétládában létezhet. A következő bizottságnak be kell bi- mutatnia a maga dokumentumát a ö, költségvetés módosításról. Remélem, hogyha ö, látják, majd ez meggyőzi önöket. Ö, gondolom tudják, hogy ö, én ilyenhez nem ö, csatlakoznék. A társfinanszírozásról van szó itt a mezőgazdaságban. Higgyék el, nekem nem létezik ilyen dokumentum, soha sem kerül ilyen asztalra. A következő bizottság természetesen be kell mutatnia, hogy ö, hogyan látja a költségvetés alakulását. Hogy az milyen lesz, azt nem tudom. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm kedves Marian, ahogyan hallott ezt a megkönnyebbült tapsot, ez azt jelenti, hogy nagyon elégedettek vagyunk a beszámolóddal, köszönetet mondunk neked azért is, mert nagyon világosan megvilágítottad, hogy ez nem létezik, ez a dokumentum. De sajnos láttam, hogy a napilapok címlapjain mindenki erős aggodalmat fejezte ki ezzel a dokumentummal kapcsolatban. Köszönetet mondok tehát ezért a pontosításért, amelyet nagy lelkesedéssel fogadtunk. Most pedig, ahogyan tudják, négy szakértőt hívtunk meg a szemináriumunkra, mindannyian rendkívül ismert személyiségek saját szakterületükön. Most az első két szakértő fog szót kapni majd, Buckwell professzor úr, a Country London Business Association részéről, aztán pedig Vincent Chatelier az INRA részéről. Ezen két beszámoló után megnyitjuk a vitát. Tehát a felszólalókat két részre osztom. Először a két szakértő után kapnak szót, néhány, aztán pedig a második két szakértő után. Most pedig nagy örömmel adom meg a szót Buckwell professzor úrnak. The floor. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam az Európai Parlamentben beszélni, főleg ebben a fontos pillanatban, amikor a parlament nem sokára teljes együttdöntési jogot szerez. Még fontosabb lesz, mint a múltban a mezőgazdasági ügyekben. Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a kap átmeneti időszakban van, mióta csak megszületett hogy 57-ben vagy 68-ban született, az mindegy. Folyamatosan rugalmas adaptálódik a gazdasági, politikai, társadalmi körülményekhez Európában. Semmi kétség a felől, hogy 92 óta, amikor a régi kap csak piaci ártámogatás volt és határ megállapodások. Nos, mióta megreformálták ezt a rendszert, illetve a reform megkezdődött, azóta átmenet van folyamatosan. Egy dolog világos, a kep világ változik, de hogy mire változik, az nem világos. Azt hiszem, hogy a mostani vita éppen erről szól illetve a következő egy-két év vitája is erről szól, alakítani kell, konszenzus kell találni, hogy az új formája kapnak milyen lesz 2013 után. Ebben a vitában arra kell fókuszálni, hogy mi a fontos. A közfézek felhasználása, az egységes támogatási rendszer. Nos, erről fogok szólni. Itt az a probléma, hogy a kedvezményezett tettek ezt félig állandó javadalm-támogatásnak látják. Ezzel mindenki csodálkozik. A többiek azok ideiglenes támogatási rendszernek látják. Meg kell találni a társadalom többi része és a kedvezményezett érintettek között az egyetértés. Senki sem jó a félreértés, sem Európának nem jó, a politikát folyton kritizálja mindenki a mezőgazdaságon kívül, illetve Európán kívül. Nem jó a gazdáknak sem, hogy nagyon fontos része a megélhetésüknek folyamatosan vitatott nem ad biztonságot a kap éppen, hogy a bizonytalanság ellen kell hasson, és nem annak irányába. Ezért kell folytatni ezt a vitát. Úgy gondolom, nagyon érdekes hallani, hogy a biztos asszony és a mezőségi szakbizottság elnöke hogyan írják le a bizottsági non-papert. Nos, azért van ilyen, mert komoly érvek vannak amellett, hogy a az EU mezőgazdasági költségvetését csökkenteni kell. Teljesen egyetértek azzal, amit hallottam. Először költségvetést csökkenteni, és utána arról beszélni, hogy hogyan osztjuk el pontos, és, ut- és legvégén arról beszélni, hogy hogyan kell átalakítani a politikát, nos, ez pontosan fordító során ahhoz képes, ahogy el kell járni. Pont az ellenkezőjét akarják az európai polgárok, és pont az ellenkezője az európai gazdák érdeke. Először a célban kell megállapodni, utána az elosztásban Utána lehet arról szólni, hogy méltányos a kohéziót elősegíti, és csak utána lehet véleményt mondani arról, hogy mit indokolt ezzel a politikával támogatni. Itt van egy veszély ebben a vitában, hogy pont rossz sorrendben haladunk. Nos, röviden arról szólnék, hogy mi legyen ennek a politikának a célja. 2013 után. Természetesen a szerződéses kötelezettségeket, amelyek meghatározzák az európai politikát, nem tudjuk megváltoztatni. A, ö, közönségnek úgy lehet ezt a politikát eladni, hogy ez szolgálja az élelmiszer biztonságot és az egészséget nyilvánvalóan élelmiszer kihívás van, egyre több ember van, és a felhasználható föld, mezőgazdaságilag felhasználható földterület ö, csökken, mert átalakul az éghajlat, és egyre kevesebb a víz. Ö, ezt az élelmiszer ö, kihívást kezelnünk kell. Ö, sokkal kevesebb negatív hatással kell ezt megtenni a ö, talajra, a vízre, a környezetre ez már rögtön két kihívás. A kettő összefügg. A közvetől függ a, az élelmiszertermelés, és viszont, hogyha a mezőgazdasági és környezet védelmi érdekeket nem kezeljük együttesen, akkor a senki se fogja ezt megtenni helyettünk. Most pedig hagy szűkítsem a vitát, hogyha részletes vita alakul ki arról, hogy milyen a mechanikája a kapnak, akkor jó lesz megállapodni abban, hogy mi az, ami nem stimmel a jelenlegi rendszerben. Néhány hang Európában azt mondja, hogy semmi baj nincsen. De ez, azt hiszem, hogy nem ez a helyes megközelítés. Két alapvető probléma van a kappal, amelyel foglalkoznunk kell. Nem lehet ö, csak így hagyni. Ö, az egységes támogatási rendszer jogosultsága és a ö, környezeti szolgáltatások. Nos, az egységes támogatási rendszernek, az SPS-nek a jogosultsága, tehát az első kérdés. Különböző tudományos kutatások azt mutatják ki, ha megnézzük a képzetések részleteit, hogy ki miért mit kap. Nos, hát legalábbis hiányzik a cél. E, minimum ezt mondhatjuk. A stabilizáció a cél, mondják egyesek, ö, ö, nagyobb jólét, mások azt mondják, hogy a gazdák vidéki szolgáltatásokat ö, nyújtanak. Nos, érv van, de nincs elég érv, nincs egyetlen érv sem elég igazság, hogy megmagyarázzuk, hogy miért ez a gazda kap, és nem a másik. Nos, elvben nehézségek vannak az egységes tagadási rendszer, és a gyakorlatban szintén. Miért? Azért, mert elég eh, megnézni az adatokat, és látjuk, hogy mennyire függenek a gazdák a kifizetésektől. A 15. oldalon a dolgozatomban összegyűjtöttem adatokat. Eh, az egységes, kifizet, egységes támogatás a tagállamokban 1%-tól 106 eh, százalékig terjed. 35 százalék az átlag. Sokan meg akarják ezt szüntetni, Nos, hát nehéz akkor elmagyarázni, hogy milyen szerkezetváltás tudja ezt ö, ellensúlyozni. Nagy a függőség ezen kifizetésektől. Például legelők a több mint százalékos függőség az azt jelenti, hogy veszélyes függőség. Ez nem jó helyzet. Tudjuk, hogy a támogatás hektáronkénti, vagy kedvezményezzen, kedvezményezettenkénti megoszlását szinte nehéz, szintén nehéz megmagyarázni. Nem ezzel szembe kell nézni. Meg kell tudnunk magyarázni, hogy mit miért teszünk. A második nagy probléma, az, hogy a föld kezelése nem megfelelő. A társadalom ezt számos bizonyíték mutatja, nagyra értékeli az ökorendszer szolgáltatásait, azokat, amiket csak a gazdák tudnak nyújtani. Ezen túl eh, arra lehet számítani, ezek egyre fontosabb szolgáltatások lesznek a közjavakkal ugyanaz lesz, mint a multifunkcionalitással. Pontosan meg kell határozni, számszerűsíteni. Most éppen folyik a kutatás ez irányba. A probléma ilyen diagnózisa világosan mutatja a reform szükséges irányát. Nem annyira, nem az, ami felé 92 óta haladunk. Nem a mezőgazdasági piacot kell támogatni. Nos, mi hiányzik, milyen összetevő? támogatás a mezőgazdaság szerkezet változásához. Minden gazdasági ágazatnak modernizálódnia kell, szerkezetet kell lassan váltania. Nos, a javaslatom a következő. A muszájhoz viszonyuljunk pozitívan a támogatás eddig nem azt nyújtotta, amit akartunk. Tehát alakítsuk át az adaptálási, adaptálódási folyamatokat, folyamatokat támogassuk. Nincs id mindenről beszélni, csak néhányról fogok. Hogyha átnevezzük az egységes támogatást, és remélem többet is teszünk, hogyha ezt átmeneti szerkezet átalakítási támogatásnak nevezünk, már pontosabban fogalmaznánk meg. Átmeneti adaptálódási kifizetésnek nevezzük. Rugalmasabban kell felhasználni ezt a pénzt, a neve is már ebbe az irányba mutatna. A B pontról most nem beszélnék, a következő prezentáció szól a C. Többet kell ö, tennünk, hogy ö, megtudjuk a különböző országok tapasztalata alapján, ö, hogy a ö, kedvezményezettek hogyan használta fel. D, a támogatás D, a marginális területek, a perrem területek Európában komoly problémát jelentenek, ahogy mondta biztos asszony, ott a támogatásnak még nagyobb a szerepe, még okosabban kell felhasználni, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson, amire szükség van, például az árvízvédelem. Természetesen a vidék fejlesztés mindig szükséges lesz. Hogyha megpróbáljuk összekötni ezeket a gondolatokat, a jelenlegi politikával, akkor ö, már kezdjük látni a második pillérbeli újabb célkitűzéseket. A második pillér ö, programozás, tervezés. Ö, több éve szerződést a gazdákkal. Most már sajnos fogytán az időm. Hogyan lehet finanszírozni a pilléreket? Úgy gondolom, hogy a közülökből többet kell az első pillérben nyújtani. A 68-as cikket ki lehetne terjeszteni, ez nem lenne okos megoldás. A második pillér ezt jobban meg tudja tenni a kritikus volt a finanszírozás. A kérdés itt az, hogy társ finanszírozásról van -e szó, vagy a, az egységes támogatási rendszer plafonjait akarjuk-e megváltoztatni. Valószínűleg ezek közül többnek a keveréke a helyes válasz. Hogyha a második pillérbe átlépünk, és második pillér beli karakterisztikával rendelkező akciókat kezdünk, akkor jobbak az esélyeink. Mindenesetre többet nem költhetünk, sőt, egyesek szerint csak kevesebbet az első pillérből átadni a pénzt, a második pillérbe és társfinanszírozást kérni, ez nem lehetséges. Okosabban kell eljárni a társfinanszírozással. Hadd mondjam ezt másképp, hogyha a kepnek a célt átfogalmazzuk, akkor az mit jelent? Feldobjuk a pénzt, és a két pillér között elosztjuk. Ne a jelenlegi struktúrákban gondolkodjunk különben a következő két évet arról azzal töltjük, hogy hogyan lehet társfinanszírozni az első pillér, már pedig ez nem vezet sehova. A konklúzióm elnök a következő. Az első pillér, második pillér kérdésébe túl gyorsan belemegyünk a részletekbe a során már pedig meg kell a társadalmat arról győzni, hogy miért ö, ö, szavazza meg a fél cent, fél százalékát ö, a ö, ami nagyon szerény összege az európai GDP-nek arra, ö, hogy biztosítsuk az élelmiszer ellátás biztosítását. Az Európai Parlamentnek segítenie kell ebben az átalakítási folyamatban. Most sok a kritika, olyat kell érni, amire büszkék lehetünk. Köszönöm a figyelmüket. Bene. Molto grazie, professor. Köszönetet mondunk Buckwell professzor úrnak ezért az érdekes beszámolójáért. És mielőtt elkezdődnének a felszólalások, rögtön meg is adom a szót Vincent Chatelier professzor úrnak, az Országos Agrárkutató Intézet részéről. Tessék! Merci, président, madame. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok, nagy megtiszteltetés, hogy eh, az európai mezőgazdaság ilyen zavaros időszakában eh, szólhatok ki. Nagyon sok a kihívás, úgy gondolom, hogy nyitottnak kell lenni a különböző útak irányában nem szabad semmit sem kizárni, és képesek kell, hogy legyünk arra, hogy újra építsünk dolgokat. Nagyon sok érdekeset hallottunk az előttem szóló előadótól. Eh, az én előadásom inkább a piac szervezéssel foglalkozik. Három fontos fejlemény következett be az elmúlt időszakban a mezőgazdaságban. Egyrészt az árak nagyon ingadozóvá váltak, ezt korábban nem ismertük, és ez az ingadozás nem csak a közös agrárpolitikát veti fel, hanem a, a kap viszonyát a világ többi országához, hiszen a WTO keretén belül folyamatosan tárgyalunk. Tudjuk, hogy a marakesi megállapodásokban az egyik egyik fő szempont az volt, hogy a liberalizációnak nagyon sok az erénye, ugyanakkor vannak hiányosságai is. Több évtizede próbálunk, illetve több mint egy évtizede próbálunk megállapodásra jutni a dohai cikluson belül a nehézségeket el kell ismertetni a liberalizáció keretein belül. A fejlődő országokkal nagyon nehéz a megállapodást tető alá hozni. A kap kihatásaival kapcsolatban el szeretném mondani, hogy nagyon sok gazda nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy olyan kap kereteiben működjön, amelynek a költségvetését túlságosan megnyírbálják, vagy csökkentik. Ez a személyes benyomásom. Úgy gondolom, hogy a terep valósága, az élet, a gazdák helyzete azt mutatja, hogy nem lehet a szemétbe dobni a jelenlegi kapot. Nagyon fontos, hogy a gazdákat megnyugtassuk. A gazdák, hogyha félnek a jövőtől, akkor nem fognak beruházni, nem fognak vidéken tevékenységbe kezdeni, és középtávú átláthatóság, érthetőség ezért nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy nagyon sok közgazdásszal egyetértve ki kell mondanunk, hogy a mezőgazdasági szektor specifikus, különleges szektor, és még nagyon sokáig közbeavatkozásra lesz szüksége. Ez egy nagyon instabil szektor, nagyon sok a klímafüggőség, és az árak terén nagyon nehéz a stabilitást kialakítani. Úgy gondolom, hogy az elkövetkező években is hasonló lesz a helyzet, ezt megállapíthatjuk majd újra és újra. Amikor veszélyhelyzet kockázati helyzet áll elő, akkor a gazdák kevéssé fektetnek be a mezőgazdasági világ piacának helyzete teljesen más, mint a többi piac helyzete nemzetközi szinten és az EU-ban is a foglalkoztatásból komoly részt vesz ki a mezőgazdaság. Nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni, amikor a közösség szintjén erről vitát folytatunk. Ugyanakkor természetesen a mezőgazdasági szektor stratégiainak minősül, ha már nem is annyira szoktunk embargóról beszélni, mint korábban. 92 óta ezek a nagy fejlemények következtek be a mezőgazdaság helyzetében. Azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy e, ne fordítsunk háta 15 év fokozatos átalakításának. Nyilvánvaló, hogy e, voltak itt hiányosságok, de ugyanakkor nagyon nagy erények is. Nagyon fontos, hogy e, ne hagyjunk fel a reform folyamattal, hanem folytassuk a megújítást, az innovációt a jövőben másik dolog, amiről beszélni szeretnék, és ami közvetlenül a piacszabályozással kapcsolatos, 15 év reformja után meg kell állapítanunk, hogy a kap, a kap költségvetésből a piacszabályozás kisebb részt tesz ki, 8%-ot, sokkal kevesebbet, mint a leválasztott kifizetések. Meg kell állapítanunk, hogy az export támogatások sosem voltak olyan alacsonyak, mint jelenleg, és a közraktározás is marginálissá vált. Hátat fordítottunk egy olyan mezőgazdasági politikának, amit nagyon sokan vitattak az export támogatások miatt, de milyen is vált ez a mezőgazdasági politika? Hogy néznek ki a piac szabályozó eszközök és a vámok? Nos, a vámok a gazdák számára nyereséget jelentenek, a fogyasztó számára veszteséget, az adó fizető számára megint csak nyereséget minden esetben, amikor csökkentettük a vám tételeket a marakesi megállapodás szerint, növeltük a kifizetéseket, a támogatásokat. Még van egy nagyon fontos dolog ebben a vitában, az az, hogy az ördög a részletekben rejlik a vámtételek csökkentését elemezni kell a mezőgazdasági területen, és ez egy nagyon bonyolult elemzés, ugyanis nagyon sok az összefüggés, az egyes termékek helyzete nagyon különbözik. Konszolidált és az alkalmazott tarifákat nem szabad összekeverni, és tudni kell, hogy bizonyos mezőgazdasági termények ára a jövőben a prognózisok szerint növekedni fog, miközben az EU-ban csökkent. Hogyha elemezzük a vám védelem csökkenését, akkor nagyon érdekes következményekre jutunk. Arra is gondolni kell, hogy az emberek jobban szeretnek helyi terméket fogyasztani, mint nemzetközét. 2008. decemberétől 54 százalékos vám tételcsökkenést eredményezének a WTO tárgyalások, és elég különleges helyzet alakult ki a fejlődő országok számára. E javaslatok fényében milyen stratégiát kell követni az EU-nak? Az első elképzelés az, hogy tisztában kell lenni azzal, hogy nem minden termékre vonatkozik egyformán az a vámtétel csökkentés, másrészt pedig sokkal szilárdabban el kell fogadnunk, hogy bizonyos országok a világban, és így a legkevésbé fejlettek, legszegényebb országok valószínűleg nem csökkenteni fogják a vámjukat, hanem növelni fogják a vámtételeket, és így joguk lesz megvédeni magukat aztán nagyon fontos lenne, hogy belőjük, hogy melyek azok a nagyon érzékeny termékek, ahol nem profitot generáló termékekről van szó, mégis nagyon fontos a szerepük a társadalom szempontjából. A marhahús termelésnél nem lehet szó mondjuk a braziliai hússal való nyílt versenyről. Az is nagyon fontos, hogy egyes termények esetében az EU nem önellátó. például a jutenyésztésben ez a helyzet. Ami az export mm, támogatásokat illeti, sosem voltunk ilyen közel ennek a végső felszámolásához. 2008-ban kevésebb, mint fél milliárdot költöttünk export visszatérítésre. Nagyon magas volt a nemzetközi piaci ár egyes termékeknél persze. Ami a stratégiát illeti, úgy gondolom, hogy meg kell tanulnunk lemondani erről az eszközről, meg kell értenünk, hogy válsághelyzetben hasznos ez, de a mezőgazdasági politikát úgy kell átalakítani, hogy le tudjunk róla mondani egy nap a WTO tárgyalásokon nekem úgy tűnik, hogy az az elvárás, hogy idővel szüntessük meg ezt, hiszen egyes országok, egyes nem kormányzati szervezetek nagyon kétségbe vonják a lét, tehát a, ennek a létjogosultságát. Szeretném felhívni a figyelmüket az árfolyamokra is. A mezőgazdasági politikát nem lehet a monetáris politikától elválasztani az euró nagyon erős a dollárhoz képest, és ez nagyon rontja az export esélyeket. A biztonsági védőhálóról szeretnék most beszélni. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne megvizsgálni, hogy a jól raktározható, készletezhető termények esetében, például a gabonáknál meghatározhatnánk egy minimális készletet mindenhol a világban. Az Európai Unión belül kialakított biztonsági védőhálók nem túl alacsony és nem túl magas szinten kell, hogy meghatározva legyenek a kockázatok kivédése érdekében. Úgy ítélem meg, hogy a biztonságpolitika és a magán stratégiák a biztosításban ennek eh, részét eh, képezik. A minimális eh, védőhálóknak meg kell maradniuk, elég alacsony összegeket vagy mennyiségeket kell meghatározni, hogy ne legyen az a helyzet, hogy megint olyan nagy készletek vannak, hogy exporttámogatást kell nyújtani. Mi a helyzet a kockázatokkal? Nos, mintegy tíz éve nagyon sokat tanulmányozzuk a mezőgazdasági kockázatokat. Ugyanakkor meg kell állapítani, hogy a terepen a gazdák nem annyira tájékozottak, mint a közgazdák a különböző eszközök tekintetében. Elég nagy a késés a között, hogy létrejön egy eszköz, és a között, hogy főleg az állattenyésztők igénybe is veszik. Tehát a legfontosabb, tartsuk fenn a biztonsági védőhálókat, a, úgy gondolom, hogy nagyon fontos hogy figyelmeztessünk a kockázatokra, például Franciaországban sokkal többet fektetnek a technológiában, mint szükséges lenne, sokkal több gépet vásárolnak, az adópolitikák sem támogatják megfelelően az elővigyázatossági tartalékképzést. Nagyon fontos lenne az elővigyázatossági tartalékképzés a kockázatokkal szemben. Még egy nagyon fontos dolog, a VTO tárgyalásokon oda kell figyelni arra, hogy a kockázatkezelési mutatók legyenek egy kicsit rugalmasabbak, mint a jelenlegiek, mert különben nagyon nehéz lesz működtetni, hatékonyan működtetni a rendszert a kockázatkezelő eszközök zöld dobozba tétele kisé korlátozó jellegűnek tűnik. Még egy fontos dolog, maximális hasznot kell húzni a külföldi tapasztalatokból. Ösztönözni kell a kockázatkezelésben a gazdák képzését, sokkal inkább, mint teszik ma a tagállamok. Arra kell ösztönözni a tagállamokat, hogy az első kap pillérből új kockázatkezelési eszközökbe tegyék át az eszközöket, a pénzeket. Nagyon szerény támogatási ö, ö, rendszerek jöttek ugyanis létre, pedig nagyon komoly szándékok voltak. A kvótákról, a az ugaroltatásról is beszélnék. Az ugaroltatás aránya minden évben a gabonapiac alakulásától függött. 5%, 15% időnként 10% volt évente. Úgy gondolom, hogy kiváló elképzelés ez, ezt meg kellett volna tartani, amikor a kvótákról volt szó. Tejkvóták. Számomra ez az egyik legfontosabb kérdés, legalábbis francia fejjel a kvótákat kritizálták már akkor, amikor elfogadták őket, most pedig a gazdák azért bírálják a döntéshozókat, mert ugye eltörölnék őket. Európában azért nehéz erről beszélni, mert 25 éven keresztül minden tagállam különböző módon alkalmazta a tejkvótákat. Dánia sosem alkalmazta ugyanúgy, mint Franciaországban piackezelés, administratív kezelés, stb. stb. Franciaországban egy csomó olyan kategória volt, amit mások nem használtak megint csak. Tehát a tejpiac szabályozásának nincs közös víziója. 25 éven keresztül hagytuk a tagállamokat különböző politikákat folytatni a megvalósításban. A kvótáknak megvolt az erősségű költségvetési, helyi fejlesztési és szociális szempontból is el kellett örölni őket? Hát ez már nem is kérdés, mert már eldőlt. 2009 és 2013 között egy százalékkal évente csökkenteni, hogy majd megszűnjenek. Szerintem ez ö, rossz stratégia. Jobb lenne, hogyha ö, arra hoznánk létre kereteket, amelyek lehető, am, hogy arra hoznánk létre kereteket, hogy gördülékenyebben lehessen áttérni egy piacszervezésről egy magán szabályozásra a piacot relatíve dereguláljuk, az a szerencse, hogy 5 millió liter tej előállítása nem valósult meg Európában. Úgy gondolom, hogy 2014-re felkészülve nem a legjobb lépések voltak eltörlése, de hogyha eltörjük, akkor mit teszünk majd? a VTO elvárásai vagy más okok miatt eltöröljük ugye a tejkvótát. Mit kell ezután tenni? 25 év tapasztalat után a közféra kivonul tehát. Ezt csak fokozatosan lehet megtenni, és minimális szintű garanciára van szükség. Nagyon jó az, hogyha szerződéses viszony rendszere alakul ki, lehetővé kell tenni, hogy nemzeti szabályok alapján, megfelelően jó állami szabályok alapján nemzeti szintű szerződéskötési rendszer alakuljon ki, ami biztonságot nyújt a gazdáknak. Nem úgy, mint Dániában, Hollandiában vagy az Egyesült Királyságban. Szerintem elfogadható az az elképzelés, hogy egy olyan szektorban, mint a tejszektor, kivonul a közféra, de minden azon múlik, hogy hogyan végezzük ezt. Ugye az ördög a részletekben rejlik. A tejválság nem a tej túltermelés miatt alakult ki, hanem nemzetközi okok miatt, de még drámaibb helyzet állhat elő, állhatott volna elő, hogyha a tejtermelők kihasználták volna a teljes kvóta mennyiséget. Még a közvetlen támogatásokról is szeretnék beszélni szerintem Franciaországban el fogják fogadni, hogy az összes támogatást leválasztjuk a termelésről. Hát ez már a juhoknál megtörtént. Ez a realitás. Na most a hegyi övezetekben ez problémát okoz a polikultúra esetében, tejmarhák esetében. És amit most mondok, az Bakvel úr szavaira utal vissza. Veszélyes időszak eh, a szétválasztás időszaka, mert tudjuk, hogy a, a piactól függetlenül nyújtjuk a támogatást. Eh, szerencse volt, hogy a gabonárak akkor emelkedtek, amikor a tejárak. Most képzeljük el, hogy eh, különböző módon viselkedtek volna. a tejár és robbanásszerűen növekszik a gabonaár. Ennek szörnyű kihatása lett volna a vidékre. A leválasztott támogatásoknak nagyon nagy az erőssége, de ez nagyon nagy problémát okozott volna. Hogyha bármikor az áringadozás ellentétes irányú, akkor nagyon problémás helyzet áll elő. Két tanulságot vonhatunk le ebből. Az egységes kifizetési rendszer ugye nem méltányos, mert minél több földje van az embernek, annál többet kap. Úgyhogy a leválasztott támogatásokat más érvek, más indokok alapján, vidékfejlesztési indokok alapján kell például nyújtani hogy meg kell tartani mondjuk egy minimális egységes terület alapú kifizetést, és e, ezen felül valami máshoz kell kötni a nem pénzben kifejezhető szolgáltatásokhoz, amelyeket a gazdák nyújtanak. Elnök úr, most konklúzióimat szeretném már elmondani. Nagyon érdekes egy közgazdás számára mindent elolvasni, amit a mezőgazdaságról írnak, biztos asszony még azokat a tanulmányokat is, amelyek, ha jól értem, teljesen feleslegesen születtek. A lényeg az, hogy a mezőgazdaságban mindenki kihívásokkal áll szemben. Innovatívnak kell lennünk, versenyképesnek ott kell lenni a piacon, a fogyasztót kell szolgálnia a gazdáknak, mindenki egyetért ezzel. Csak az a kérdés, hogy hogyan. Nem hiszem, hogy Európában egy nem európai jellegű politikát kellene kialakítani. A kofinanszírozásnak van egy nagy előnye, a tagállamoknak is van felelősségük, van egy baj ezzel, egy hiba, hogy távolodunk a közösségi döntéshozataltól támogatás hatása összeegyeztethető kell, hogy legyen ugyanakkor az afrikai mezőgazdaság helyzetével, eh, ahol ugye borzasztó magas a demográfiai növekedés. Nekik maguknak is mezőgazdasági politikát kell persze kialakítaniuk. A támogatások eh, plafonjának meghúzása 15 éve eh, téma, fog, munkahelyenként kellene ezt, nem hektáronként, mert azt nem lehet, munkahelyenként meghatározni, és a szubszidiaritás szempontjából is jó megoldás ez. Én a biztonsági védőhálók megtartása mellett szabályozott mezőgazdaság mellett vagyok, mert ezek jól védik a mezőgazdaságot, és az benne az elképzelés, hogy azért a közhatalom egy kicsit foglalkozik még az árakkal. Még egy dolog, a szerződéses jogviszony kialakítását voltak helyet, helyébe lépve, ez egy borzasztó bonyolult téma, fokozatosan kell megvalósítani. Természetesen eh, közvetlenül kötődik ahhoz, hogy hogyan akarjuk a jövőben a kapot általában alakítani és eh, megint csak egyetértve Bakvalúrral, 30 milliárd euró eh, termelésről leválasztott támogatás fizetni a gazdáknak, egyszerűen annak alapján, hogy ők gazdák, és nem a jelenlegi helyzetük vagy szolgáltatásaik alapján nehéz ügy. szerintem nem lehet olyan mezőgazdasági politikát folytatni a jövőben, ahol semmit nem várunk el a támogatásért cserébe. Köszönöm a figyelmüket. Vincent Chatelier. Köszönöm, Vincent Chatelier. Köszönjük ezt a fontos beszámolót, úgy szintén Buckwell professzor részéről is. Kezdjük meg tehát az első gyors vitakört. Maria Fischerből biztos asszonynak is lehetőséget szeretnék biztosítani, hogy meghallgassa az első reakciókat a szakbizottság részéről. Éppen ezért a frakció koordinátoraival kezdjük. A felszólalók sorát Albert Dess kap elsőként szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani szintén, hogy ez a szeminárium megrendezésre kerül. Azt hiszem, sok különböző véleményt hallottunk, és csak néhány pontra szeretnék kitérni. Biztos asszony, először is köszönetet szeretnék önnek mondani, hogy ez a nem létező papír mégiscsak eltűnik a papírkosárban. Én olvastam ezt a dokumentumot, és felvetődik a kritikus kérdés, hogyha ön azt mondja, hogy ö, magasrangú tisztviselők ezen dolgoztak, akkor erre hivatalos megbízásuk kellett, hogy legyen. Az is lehet talán, hogy a főigazgatóságon túlságosan sokan dolgoznak mert lehet, hogy nincs más dolguk, mint hogy ilyen dokumentumokkal foglalkozzanak. Tehát ezen, az, erről azt hiszem vitáznunk kell. Azzal a témával kapcsolatban, ami ma felvetődött, a kap jövője 2013 után. Kritikus hangok hangzottak el a kifizetéseket, illetően amelyeket a gazdálkodók kapnak. Azt hiszem, hogy ezt relativizálnunk kell. 1970-ben még 87% volt az agrárkiadások aránya, a költségvetésben most 46% már. 2013-ban 36% körül lesz ez az arány. Még mindig magas arány ez, amiről vitázunk, hogyha megnézzük a lakosság számát, de relativizálnunk kell ezt, és meg kell néznünk a tagállami költségvet, költségvetéseket, hiszen 3-5 százalékos ez az arány a tagállamok szintjén, tehát az 5 százalékos kijelentés is hamis viszont, hiszen 500 millió fogyasztó érdekében folytatjuk a a mezőgazdasági politikát Európában. És hogyha 500 millióval számolunk, akkor már is láthatjuk, hogy Európában ez egy személyre jutóan 100 eurót tesz ki. És ezért naponta élelmiszer elrendelkezésünkre, friss élelmiszer, a tájat megfelelő formában tartjuk, a kultúrtájat gondozzák. Tehát ez a naponta 27 centet jelent egy főre vetítve Európában. Ez a legolcsóbb életbiztosítás, úgy lehet mondani. És mi történik 2013 után? A mezőgazdasági pénzeket észszerűen kell elosztani, erről természetesen lehet vitázni, hiszen a legkülönbözőbb javaslatok vannak az asztalon. De a talajgazdálkodást illetően, a talaj megőrzését, a táj megőrzését illetően az, hogy nekünk sokkal magasabb szabványokat kell betűr, betartanunk, például ma vitáztunk az állatvédelemről, Nos, éppen ezért hektáronként egy bizonyos támogatást, alaptámogatást kell fizetnünk, és ez mindenhol azonos Európában. És a második pillért illetően a gazdálkodásnak vannak nehézségei, például a hegyvidékeken, a hátrányokkal küzdő területeken, a perem területeken, és hogyha az európai gazdálkodókra még plusz terheket, követelményeket rovunk, akkor ehhez ezért megfelelő kompenzációt kell fizetnünk számukra. Hiszen nem tudjuk magunkat elszigetelni a VTO vonatkozásában sem, és ezt sem akarjuk egyébként. Esét kell adnunk a gazdálkodóknak. Biztos asszony, mivel nem marad már olyan sokáig nálunk, nem fog rendelkezésre állni. Egy nagyon jó megjegyzést tett ma, és azt még egyszer támogatni szeretném. Az ellátás biztonságát az élelmiszereket illetően a továbbiakban is biztosítanunk kell 500 millió polgár számára. Nem engedhetjük meg, hogy bizonyos nemzetközi piaci fejlemények következtében a gazdálkodók azt mondják, hogy ezeken az árakon már nem termelünk, abba hagyjuk a, a gazdálkodást vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ö, azt mondták, hogy mi szükség van acéltermelésre Németországból, hiszen Kínából, Brazíliából olcsóban behozzuk az acélt. Bezártuk az acélüzemeket, és most fe- megnégyszereződött az acél ára. Képzeljük el ezt, hogy 500 millió lakos esetében például az árak megnégyszereződnek. Na hát akkor elszabadul a pokol Európában, hiszen megtörtént ugyanaz, mint ami az acéliparban történt, ez nem történhet meg, ezért szükség szükség van észszerű mezőgazdasági politikára 2013 után is. Vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy erre nincs szükség, mert őket nem kell figyelembe venni, észszerű utat kell keresni azt illetően, hogy hogyan nézzen ki 2013 után ez a mezőgazdasági politika, és még van időnk, hogy erről addig vitázzunk. Elnök, köszönöm Albert, Luis Capola Santos kapszót. Muito obrigado, Presidente. Eu queria começar também por saudar. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdeném, hogy üdvözlöm a ö, biztos asszonyt ö, Fischer ból biztos asszonyhoz szólnék. Valószínűleg utolsó alkalommal jött a szakbizottságunk elé a magam és a nevében szeretném kifejezni hálánkat azért a munkáért, amelyet belefektetett, nem akarok indiszkrét lenni ilyen sok ember előtt, de úgy érzem, hogy nagy szolidaritást érzek önnel és kollégáival a tanácsban, amikor megoldotta megoldja problémáinkat, saját politikai presztízsét is, is ö, felá ö, kész volt ö, a mérlegbe dobni ö, Dániában, hogy megoldja ö, a mi ö, portugál problémáinkat néha szerintem kicsit liberális volt, de még van lehetősége ezt korrigálni politikai karrierje során. Tehát köszönetet szeretnék mondani azért, hogy együtt dolgozhattunk a mostani témánk. Elnök úr, azt hiszem az, hogy nagyon érdekes öt évünk lesz itt a parlamentben. Átírjuk az EU agrárpolitikájának történetét ezzel Európa jövőjét alakítjuk ki kell használni lehetőséget igazi kap megalkotására. Megvan ennek a lehetősége. A kap most már nem 6, 9, 12, 15 országra vonatkozik folyamatosan fejlődött ez a politika a történelem során most olyan periódusban vagyunk, amikor Európa már nem nagyon fog növekedni. Phasing in lesz 2013-ra. 30 lesz valószínűleg a felső határja a tagok létszám, tagállamok létszámának nagyon ö, sokáig. Nos, nem akarok túl hosszan beszélni, elnök úr. Ö, két irányba mennék el. Ez első. hallottuk a technikai szakembert. Ö, mindig is úgy ö, gondoltam, ö, hogy 92 óta ö, van egy bizonyos irány, nagyon nehéz megváltoztatni ezt az irányt ez olyan, mintha egy rakétának az útvonalát próbálnánk ö, módosítani, már miután fellőttük. Egy kicsit tudjuk módosítani ö, a ö, célpontot, ha már kilőttük, de nem nagyon. Bakel úr, értelmes -e, hogy két pillér legyen 2013 után. Teljesen világos előttem, hogy két pillér létezése nem indokolt. Szólna erről a közvetlen jövőben lesz elég bátorságunk politikai szempontból, hogy a kap ne a nemzeti költségvetést megvitatását jelent, hanem kohéziót, szolidaritást, a gazdák érdekében való munkát. Különben nem értemes. Köszönöm. Luis, grazie. Köszönöm, Luis. Köszönöm ezt a szenvedélyes felszólalást. George Lyonnak adnám meg a szót, hogyha biztos asszony még velünk tud maradni néhány percig. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet mondanék, mégpedig uh, mindenkinek, uh, aki prezentációt tartott ma, főleg a tanács elnökének, Marina, Marian Fisher Bull, biztos asszonynak ahogy mások mondták, ez a dokumentum nem létezik, de már is a szemét kosárban van. Nos, ma délután valamire még nem tért ki a vita. Elfogadom, hogy a kapnak a közjavak termelése a célja. jólét, illetve az éghajlat változással való szembeszállás. De szerintem van egy ö, téma, amire még nem tértünk ki, a ö, versenyképessége az európai mezőgazdasági politikának. Ö, amerikai barátainknak nagyon agresszív politikája van Nekik olyan támogatási rendszerük van, amely a kockázat ellen is biztosít. Kormány állami beavatkozás van az USA-ban, és még versenyképesebbek lesznek a jövőben, mint a múltban. Azért ezt a kérdést teszem fel. A politikánk fejlesztésével fejlesztés azt jelenti, hogy megelégszünk azzal, hogy alul maradunk az amerikai termelékenységnek rendre. Úgy tűnik számomra, hogyha a jelenlegi javaslatot elfogadjuk, akkor alacsony lesz a termelés, és egyszerűen hanyatlani fog az európai termelés, és importra szorulunk. Mi pedig egyre inkább a kapnak a versenyképes mezőgazdaságra kell koncentrálnia az európai polgár gyomrát kell megtöltenie. Meg kell bizonyosodni afelől, hogy a politika megfelelő eredményt hoz, és ez csak a versenyképes ágazat lehet nem könnyű a köcsvetésben megállapodni, Amerikában sokkal könnyebb a helyzet. A válság ellenére is ők költenek erre. Nagyon elővigyázatosnak kell lennünk, hogy hogyan fogunk haladni attól tartok, hogy a költségvetési vitának esik áldozatul a kap és a szalámi taktikának. Ne felejtsük el, hogy mások agresszívek. Remélem, hogy a konklúziójában ezt is meg fogja említeni. Köszönöm szépen, elnök úr. Grazie, George. Köszönöm, George. Befejezzük a koordinátorok felszólalását. Látom, hogy James Nicholson elment, Martin Holzlinggal zárjuk ezt a kört, és aztán Marian Fischerből kap szót. Martin. Úgy vélem, hogy ez egy olyan vita kezdete, mely rendkívül konstruktív. Így úgy gondolom, hogy a nem létező papírok, amik aztán papírkosárban végzik, nos, az azt hiszem, hogy meggyőző, egyetértek abban, hogy egyrészt először a célokról kell beszélni, és aztán beszélünk arról, hogy milyen finanszírozási keretet találjunk ezeknek a céloknak, nem máshogyan. Azaz, hogy először forrásokat kapunk, és aztán megnézzük, hogy mit lehet ezekkel a forrásokkal kezdeni, és csak egy rudimentális jellegű agrárpolitikát ö, folytatunk. Az első pontban esett szó arról, hogy itt emberekről, munkahelyekről van szó. és csupán 16%-án az EU-ban van mezőgazdaság területileg, ezt is meg kell gondolni, hogyha ezt a szektort átalakítjuk. Fischer asszony, ön azt mondta, hogy indokolatlanul tartják önt ultra liberálisnak, de azt hiszem, hogy nem igazságtalanság, hogyha nagyon liberálisnak jellemezzük önt a mezőgazdasági politika területén, hiszen azt mondta, hogy a világpiacokra megyünk, és a világpiacok szerint orientálódunk, és nem tudom, hogy az utolsó zűrzavaros évek után jó ez a politika, világos szabályokra van szükség, menedzselni kell ezt a politikát, és hogyha azt mondjuk, hogy a gazdálkodók jogait erősíteni akarjuk, akkor az eszközökről is vitáznunk kell, hogy hogyan lehet a kínálatot irányítani, hogyan lehet olyan eszközöket adni a gazdálkodók kezébe, hogy hatékonyabban dolgozhassanak. Megnézzük, hogy a kvóta szabályozás után milyen eszközök lesznek, milyen szabályok. Jelenleg nincsenek ilyen szabályok és eszközök, ezeket még ki kell alakítanunk. Azt hiszem, hogy egy pontban valamennyien egyetértünk a jövőbeli kifizetéseknél a környezetvédelmi szempontok nagyon nagy szerepet kell, hogy játszanak. De ön 9%-ról es, ö, ejtett szót, hogy ennyi származik a mezőgazdaságból széndiokszid kibocsátásban, ez nem teljesen helyes. Vannak itt másodlagos következmények is, és például a fehérje vagy a protein ö, import révén, amelyet az USA-ból vagy Brazíliából kapunk. Nos, ezt is bele kell számítani a mezőgazdaság széndiokszid mérlegébe, ezen is el kell gondolkodnunk. Éppen ezért nem osztom azt az érvet, Fischerból asszony, hogy 5-6 százalékkal kell csak ö, ö, számolnunk a világ élelmezése vonatkozásában, hiszen ez a mezőgazdaság nem a világot ö, táplálja tejjel vagy sertéshússal, a gazdálkodók a harmadik világban kell, hogy átvegyék ezt a feladatot. Csak akkor lesz az élelmezés biztosítva. A mi mezőgazdaságunk ugyanis nagyon erősen függ az állati fehérjéktől. Itt felvetődött a pillérek kérdése, ezt még meg kell néznünk, hogy milyen irányba induljunk el. Mi zöldek azt mondtuk, hogy a második pillért támogatjuk, tehát a biotermelés, a vidékfejlesztés témáját, és természetesen a kifizetéseknél az EU-n belül hatalmas egyensúlytalanság van a kedvezményezettek vonatkozásában. Tehát egyesek nagyon sokat profitálnak az első pillérből, akik a legnagyobb területeken művelik a földet, és a kis vállalatok pedig a legkevesebb támogatást kapják. Ez sem indokolt, sem pedig észszerű mezőgazdasági politikai szempontból elnök. Köszönöm Mártin, most pedig örömmel adom meg a szót Marian Fischer bőlnek, hogy reagálson az elhangzottakra. Köszönöm szépen, Paulo. Megpróbálom rövidre fogni. Először is a non-paperrel kapcsolatban nem a DG Agriban készül, csak hogy teljesen világos legyen, és nem jött el a bizottsághoz. Ez nem jelenti azt, hogy a mezőgazdasági költségvetés nem fog változni a jövőben. Fel kell készülniük arra, hogy sok, sok vár önökre mindenki megpróbál lefaragni a mezőgazdasági költségvetésből. Ezért komoly érvek kellenek a kap mellett a jövőben. Ez a vita meg lesz, remélem, hogy a következő dokumentum, mert lesz következő dokumentum, az egész rendszert áttervezi, és a grémium jóvá hagyja, mielőtt publikálják. Teljesen egyetértünk azzal a tényel, hogy óriási számok mm, vannak a ö, mezőgazdaságra a közösségi költségvetésben. Más területeken, amely nem. itt 0,5 0,43 százalékot fogyaszt idézőjelben el a ö, mezőgazdaság, a védelmi politika négyszer ennyi. Tehát a biztosítás nem olyan drága a vidékfejlesztésről való vényet ismerik, a vidékfejlesztésnek előkelőbb helyet kell biztosítani a politikáink között. A vidékfejlesztést az új kihívások irányába kell, mint éghajlatváltozás, víz, biodiverzitás és energia. Azt hiszem ez a négy nagy kihívás. Van egy menü, amivel majd választhatnak a tagállamok. Nincs olyan, hogy egy méret mindenkire jó legyen. Ez inkább a répa esete legyen, a gazdák érezzék úgy, hogy érdekeltek belemenni ezekbe az intézkedésekbe, és diversifikálni. Azt hiszem, itt sok lehetőség van a vidékfejlesztési politikánk fejlesztését azt jelenti, hogy a közvetlen kifizetéseket csökkenteni kell. Nem 67-be vagyunk. Új eszközöket hozunk létre, a régi politikáról le kell mondani. A különböző pilléreknek idézőjelben a mérete tehát változik. Biztos vagyok abban, hogy a jövőben az Európai Parlament szerepe óriási lesz. Ez önöktől bátorságot kíván, azt, hogy néha kellemetlen döntéseket hoznak most már nem a biztos és a tanács döntenek. Önöknél a felelősség. Nem mindig könnyű, de ö, garantám oda fogok figyelni önökre, hogy ezzel hogyan bánnak, ezzel a nehéz helyzettel a közjogokkal kapcsolatban. Azt hiszem egyetértünk. Azt hiszem nem ez az egyetlen módjának, hogy a jövendőbeli politikát bemérjük. Erre majd visszatérünk. Számomra nyilvánvaló, hogy a WTO megegyezésre azért is szükség van, mert ez az egyetlen módja annak, hogy megfegyelmezzük a tagállami támogatásokat, szubvenciókat. Márpedig ez kereskedelem torzító. Jelenleg nincs korlátozva. A, ö, az USA-ban jelenleg ez a politikusok dolga. Nem vagyok nagyon optimista jelenleg, de hát majd meglátjuk, hogy mit lehet elérni. Természetesen, természetesen a bilaterális megállapodásokat teljes mértékben támogatom, de bilaterálisan nem fog sikerülni ezt megoldani, csak multilaterálisan. Ez nyilvánvaló, ez az egyetlen lehetőség. Mások fogják betölteni az űrt, hogyha nem termelünk Európában. Ezért az erős oldalainkat fel kell használni. Óriási hírnevünk van a minőségi termelésben. Biztos vagyok benne, hogy fel tudjuk használni teljes mértékben amikor a pénzügyi válságból felépülünk, főleg amikor az ázsiai piacot célozzuk meg. Európa nem csak az európaiaknak kell termeljem, mi vagyunk a legnagyobb importőrök és exportőrök mezőgazdasági termékben. Ez gondolom folytatódni fog, amikor árucikket szállítunk a világba, akkor nyilván üvegházhatású gázok kibocsátását növeljük, de lesz mód arra, hogy csökkentsük a kibocsátást. Válasz Hajszlin képzőnek, igen, liberális vagyok, és büszkés vagyok rá. Akik azt mondják, hogy ultraliberális vagyok, és hagyok mindent összeomlani, nos, azoknak nincsen igaz, akik ezt mondják. De hogyha önöknek nincs meg a bátorságok, hogy néha kellemetlen döntés hozzanak, akkor a mezőságnak a védelmezése nem lesz elég a jövőben. Hogyha nem sikerül most gyorsítani, akkor a gazdák nem fogják tudni megváltoztatni a helyzetet. Együtt kell velük változtatni ehhez bátorság szükséges. Meg lehetnek győződő, meg kell győződve lennünk arról, hogy megfelelő irányba haladnak. Én nagyjából biztos vagyok benne, hogy az európai mezőgazdaság képes lesz megfelelni az új kihívásoknak, amikor globalizáltabb lesz még a kereskedelem a mezőgazdasági árucikkekben az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatban pedig, hogyha megnézzük az importot, ami szükséges a hús termelés fenntartásához, hát az kibocsátással jár, és az export is kibocsátással jár. De a, az élelmiszer termelésünket növelnünk kell 2015-ig. Nem csak európai alapon vannak lehetőségeink. Úgy látom, hogy a fejlődő országokat is kell segítenünk, hogy a saját élelmiszertermelésüket növeljék. Egy milliárd eurót adtunk vetőmag és műtrágya vásárlására. Ezt, So that's why when we are meeting, I think it's at the end of this week, no next. Ez csak a nők csinálják, és nem a férfiak, de hát ez sajnos nem csak vicc volt. Most egy milliárd ember ö, a az éhezők száma, Nyolc nem sikerült a felére csökkenteni a számukat, remélem, hogy a jövőben sikerül támogatni a fejlődő országokat abban, legalábbis el tudják magukat látni élelmiszerrel. Köszönöm szépen. Grazie Marianne, e adesso... Köszön, köszönöm, Marian, és most csupán néhány perces szünet, hogy elbúcsúzhassunk Marian Fisherből től illetve Eszkiltől, és azt hiszem, hogy valamennyiük nevében különleges köszönetet mondhatunk Marian Fischer Bölnek ezen ciklus alatt végzett tevékenységért. Mindenki saját elképzeléseit védi, de Európa általános érdekében, az európai mezőgazdaság általános érdekében nagyon fontos a megfelelő mezőgazdasági politika folytatása, tehát néhány percre felfüggesztjük az ülést, mert szeretnénk kifejezni megbecsülésünket és szeretetünket Marian Fischer bőr irányában.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 to try to uh, find to find solutions. We have not always been agreeing, uh, to be uh, to be uh, to be honest, but. Nagy öröm volt önökkel együtt dolgozni, és továbbra is oda fogok figyelni a munkájukra, hogyan használják fel a hatáskörüket. Remélem, hogy sikeresek lesznek nehéz lesz egy Dán kifejezéssel élve, ez tevét kell tudni nyelni. De kívánom, hogy sikerüljön. Ez nem csak a mezőgazdaság védelmét, hanem megváltoztatását is jelenti. Sok sikert kívánok, biztos vagyok, hogy ez sikerülni fog önöknek. Bene, riprendiamo allora. Folytassuk tehát ülésünket, és rögtön meg is adnám a szót Eduardo Ramos professzor úrnak a Kordobai Egyetemről. Szívesen átadom neki tehát a szót. Eduardo Ramos következik a Kordobai Egyetemről a vidékfejlesztési politika reformja tárgyában talán néhány percre van szüksége, hogy üdvözölje a kollégákat. Tranquilo. He's talking with the Ramos. Maybe Maria.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 Okay. Eduardo Ramos is here. Rendben. Eduardo Ramos itt van, készen van. Prego. La parola Eduardo Ramos. Eduardo Ramos kapja meg a szót a Kordobai Egyetemről. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, a mezőgazdaság és vidékfejlesztési szakbizottságnak ezért a lehetőségért, hogy a Kordobai Egyetem professzori csoportja nevében itt hozzájárulhatok én is a vitához. Nem a személyes véleményemet fogom mondani, hanem egy professzori csoport véleményét. Mielőtt elmondanám az álláspontunkat az első pillérrel kapcsolatban, elsősorban a közvetlen támogatásokról beszélnék, bár az én előadásom főként a második pillérrel fog foglalkozni, tehát vidékfejlesztéssel, de most, amikor az első pilléről szólnék röviden, alapvetően a közvetlen támogatásokról beszélnék. Egyébként majdnem 30 éve foglalkozom az agrárpolitikával, és ahányszor megreformálják a kapott a gazdák legalábbis részben ellenzik a reformot. Spanyolországban időnként nagyon szélsőséges tiltakozás alakul ki. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdáknak sosem volt végeredményben igazuk a tiltakozásoknál. Hmm. Vajon az a félelem, amiről a francia kollega beszélt, indokolt-e? Ne feledkezzünk meg róla, hogy vidéki környezetről van szó. Egyes gazdák nagyon gyengén teljesítenek, mások viszont igen kiválóak és nagyon versenyképesek, tehát nem lehet őket egy kalap alá venni. A legversenyképesebb mezőgazdaság Dél-Európában a gyümölcs és zöldség termesztés ágazata, és itt nincsenek támogatások, nagyon jelentős beruházások történtek, a válsághoz próbálnak igazodni a gazdák, de nem nagyon kapnak bank kölcsönöket a francia kollégával egyetértek abból a szempontból, hogy a bizonytalanság bizony nagyon megnehezíti a gazdák életét, hiszen ők szeretnének a jövőbe mutató befektetéseket eszközölni. Ne feledkezzünk meg erről a problémáról tehát. Szeretném most ismertetni, hogy milyen ö, témákkal foglalkoznék az előadásomban, rövid bevezetés után a jelenlegi forgatókönyvről beszélnék a vidéki kihívásokról, arról, hogy érdemes megvizsgálni ezt a reformfolyamatot, ami most folytatódik. Ne feledkezzünk meg róla, hogy 92 óta gyakorlatilag 5 évente következtek be reformok. és ne feledkezzünk meg arról, hogy hiányzik a szociális támogatás, a társadalmi helyzete a gazdáknak nagyon törékeny, és a társadalmi imidzse a gazdáknak nagyon megtépázott a választók többsége, pedig városi polgár, aki a szupermarketben vásárolja a tejet. nagyon messze helyezkednek el ezek a fogyasztók a, az élelmiszerek eredetétől, és a 2013-on túlmutató perspektívákkal foglalkozom majd előadásom nagy részében. Nézzük akkor az első pontot. Szeretném megismételni, hogy az jelenlegi helyzet 1958-hoz képest nagyban megváltozott. Néhány kérdést fel kell vetnünk. Milyenek a szociális társadalmi elvárások? Nos, egészen mások, mint a római szerződés idején, vagy a vajhegy, a hírhet vajhegy, meg a tejtó idején biztos emlékeznek erre a válságra. Szóval milyen társadalmi elvárásokkal kell számolnunk, és a vidéki világ miként járulhat hozzá ahhoz, hogy Európa megerősödjék. És olyan a közös vidékpolitika 2013 utáni forgatókönyvben is indokolt-e még. Többi szektorban vannak olyan politikák, amelyek eh, versenyeznek, rivalizálnak eh, egymással. Az európai kultúra a vidék kultúrájához szorosan kötődik, az étkezési szokásaink nagyon fontosak, a társadalmi eh, struktúrák eh, hagyományos fenntartása nagyon fontos. A 2013 utáni időszakban vajon ez a közös vidékpolitika igazolható-e? Költségvetési megnyírbálások fenyegetnek, és más kockázatok is. Nem akarok túl sokat beszélni róla, de mégis meg kell említeni, hogy egészen más, hogy néz ki a helyzet, mint a kezdetekkor. Az alapításkor 6 tagállam volt, és viszonylag hasonló volt a helyzetük. Ma 27 tagállamról beszélhetünk nagyon eltérő körülményekkel. Aztán a háború utáni Európa szektori megoszlása nagyon más, mint nagyon más volt, mint ma. Tehát a mezőgazdaság helyzete egészen megváltozott. A demográfiai helyzet is más, előregednek a társadalmak, és ez sok mindent megváltoztat. a föld módja is megváltozott, nem csak mezőgazdaságra, hanem környezetvédelemre, szabadidős tevékenységre is használják, és hát persze iparosítják is a földterületeket. Bizonyos intézkedéseknek a regionális politika keretében kellene megvalósulniuk. De egyetértek azzal, amit az egyik kollega mondott, hogy nem ez most itt a sürgős kérdés. Véleményem szerint, illetve a mi csoportunk véleménye szerint, amit képviselek, kockázatos lenne a mm, regionális kérdések kivétele a mezőgazdasági csomagból. Hogyha például egy gazda egy távoli területen problémákkal néz szembe, egy mondjuk egy olyan területen, ahol egy négyzetkilométeren 25-en lakna, nehéz az ő problémáit együtt kezelni egy városi lakó problémáival. Vannak belső és külső változások, erről már beszéltünk. A VTO megállapodások egy csomó változást hoztak, és a demográfiai változások is jelentősek. Vannak ennek előnyei és hátrányai ne feledkezzünk meg a globális kihívásokról, klímaváltozás, energiaprobléma, élelmezési szempontok, és hát a válság. Hogyan határozhatjuk meg az új célokat mindezek alapján? Nem akarok túl sok mindent megismételni, ami már elhangzott. Minden esetre a keresletet kanalizálni kívánjuk. Lisszaboni stratégia 2000, illetve 2005-ös felülvizsgálata, a 2001-es Göteborgi stratégia és 2006-os felülvizsgálata bizonyos pozícionálást eszközölnek. A régiók 2020 dokumentum fontos, amit négy dokumentum egészít ki a régió főigazgatóság domináns helyzetbe kerül, ugyanis a regionális politika fontos szerepet játszik. Demográfiai, klímaváltozás, energia, kihívások és a globalizáció kihívásai. Tehát négy nagy kihívás E, miatt a régió főigazgatóság igen fontos szerepet játszik. Regionális politika, szociális foglalkoztatási politika, környezetvédelmi politika, energia, szállításpolitika, fogyasztóvédelmi politika is, e, ahogy a biztos asszony is mondta, a KAP adott esetben. új európai politikák rivalizálnak egymással. A vidéki hm, területek előnyt is jelentenek elforgatókönyvön belül, igazából nincs is más olyan közös EU politika, ahol minden EU prioritás egyszerre érvényesül. Tudni kell, hogy ez a terület, ahol a vidékpolitikát alkalmazunk, igen kiterjedt, és ezért mindennel összefügg. Melyek a vidék kihívásai? A közös agrovidék fejlesztési politika, mert én inkább így hívom, az egyetlen olyan politika, amely képes megválaszolni a 27 tagállam vidékének kihívásait. áreas rurales en la, Unión, en la Europa Unida. Egy közös agro vidéki politikával talán a közvélemény látásmódját is meg tudjuk változtatni. Persze, nagy a költségvetési kihatása ennek, és nincs konszenzus hiány időszakban. Persze mindenki odafigyel a tagállamokat feljelentik kötelezettségeik nem teljesítéséért a stabilitási, alap, a stabilitási paktum alapján hogyan lehet a közös vidékfejlesztési politikát legitimé tenni. Hatékonynak kell lennie a jövő szempontjából, és bizonyítani kell, igazolni kell, hogy hozzáadott értéket jelent Európa számára. Elvileg könnyű ez, csak a gyakorlatban nehéz. Nézzük csak a kap hogyan alakult létrehozásától az felmérésig. Láthatók a különböző alapok. Vegyük az elsőt, az emogát, az orientációs és garancia alapot. 92-ben reformálják meg akkor még nem is strukturális alapnak hívták, aztán a 99-es reform, aztán érdemes itt a 88-as FEDER, illetve szociális alapról beszélni, és a célkitűzések jelentőségéről, és arról, hogy elkezdtek olyan dolgokat finanszírozni, amelyeknek semmi köze nem volt a termeléshez. A szakmában dolgozók számára eléggé zavaros ez a kép, de a kívülállók számára teljességgel ezotérikus. Először is utána kell nézni ennek, és meg kellene próbálni érthető üzeneteket küldeni az embereknek. Nézzük csak mondjuk a termeléstől való leválasztást, szétválasztást. A 2000-es reformig nem volt olyan nyomás, hogy válasszuk le a támogatásokat a termelésről, mert addig a mezőgazdasági fejezet nem tartozott a GATT tárgyalások keretébe. 2000-től azonban megkezdődik a termelésről való leválasztás. Történelmi felelősség ez 2003-tól a termék már nem kötődik minden esetben a támogatáshoz. Ez nagyon fontos. A cirkuszt juttatja ez eszébe az embernek. Amikor egy akrobata kötélen megy át egyik oldalról a másikra, és időnként e, ugrál is. Hát e, a kap is e, ilyen mutatványt kellett, hogy végrehajtson. E, elvágták a zsinort, ami a termeléshez kötött a támogatást. De nagyon nagy a zavar, nagyon nehezen értik a polgárok, hogy miről van szó. Azt értik az állampolgárok, hogy nagyon sok intézkedés van, és eh, a kapnak időnként ne, negatív hatásai vannak. A vidékfejlesztési intézkedéseket értik, hogy azok fejlesztő, egyértelműen fejlesztő intézkedések. Az előbb beszélt itt egy professzor, hogyan működik az első pillér. Ezt megvizsgáltuk. De mi a helyzet a második pillérrel? Nos, idővel el fog tűnni a két pillér közötti különbség. Hogy fog kinézni 2013-tól a vidékfejlesztési politika? Sokat beszélhetünk pénzekről, de célkitűzésekről is beszélni kell. Biztos, hogy újra kell osztani a tagállamok között az első pilléres és második pilléres elfordításokat, és a tagállamokon belül is át kell csoportosítani ezeket. Nem feltétlenül azok kapják a több pénzt, akiknek többre van szükségük, úgyhogy átlátható döntést kell hozni, és gondolni kell arra is, hogy visszafordíthatatlan hatása lehet bizonyos döntéseknek a mezőgazdaságban van egy természetes ciklus, a mezőgazdaság sérülékenyebb, mint az ipar, ezért elővigyázatosabban kell meghozni a döntéseket, hiszen több évtizedre kiterjedhet a hatásuk. Időnként több generációra is kihatnak a döntések. Aztán felvetődnek bizonyos kérdések európai, bizonyos kérdések nemzeti szinten a multifunkcionalitásról is beszélni kell, aztán a közjó szolgáltatásokról, aztán azokról a változásokról, amelyekkel meg kell küzdenünk. Én két szakaszban látom a változásokat. Lenne egy átmeneti időszak, szerződéses alapú, és lenne egy második közép távú, amely egy fejlettebb szintet jelentene már. Fisher Ball asszony 2005-ben azt mondta, 97-es mezőgazdasági tanácsra utalva, amit itt olvashatnak. És szerintem, amit ő mondott, az nagyon célzott és nagyon releváns volt az európai mezőgazdaság által betöntendő szerepre vonatkozóan. 97 és 2005 között azt mondta, ezt mondta, vajon ugyanezt mondaná ma is a válság után? Nagyon sok dokumentumot olvastam végig az előadásra való felkészülés során, 2020-as forgatókönyvet, az EU ruralis a Fáró dokumentumot, különböző hálózatok nagyon érdekes javaslatokkal álltak elő. Két tengely mentén elemezném a helyzetet. a vízszintes tengely mentén a szabályozás mértéke látható, a függőleges tengelyen pedig egyik oldalon a regionális, másik oldalon pedig a globális lépték. Egy ö, regionális ö, szinten jobban érthető a fejlesztés. a kezdeti időszakban, az etmeneti időszakban olyan épület lenne ez a program, ez a politika, amelynek a felső emelete különbözne. Ismerjük a múltból a regionális szerződéskötési terveket, aztán ismerjük a, a kollektív irányultságú fellépést, és a harmadik dolog pedig a stratégiai megközelítés lenne. Úgy gondolom, hogy a minimális ö, százalékokat növelni kellene az első tengernél 15-re, a másodiknál 30-ra, a harmadiknál 15 százalékra. És lenne egy líder tenge is, de ide nem írtam be százalékokat. Ugyanis én ezt inkább horizontális tengelynek tekintem. a harmadik tengelynél nagyon világos metodológiát, módszertant kell kialakítani. Az egyes viszont inkább ilyen bevonó, participatív jellegű lenne. Ennek alapján szerepeltettem a százalékokat az egyesnél és a kettesnél. Középtávon meg kell változni a dolgoknak, az első pillér, második pillér, egy új pénzeszközzel, európai mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatással, vagy más neve is lehet ennek, és aztán a másik kettőnek az aritmetikus összege, számtani összege szerepel ha nincs is dokumentum erre vonatkozóan, tudjuk, hogy ennek lesz költségvetési kihatása, bár lehet szó állami kofinanszírozásról, tagállami kofinanszírozásról. Egyesek azt mondják, hogy ez elengedhetetlen, de azért meg kell majd vizsgálni, hogy ennek milyen hatása lehet az európai hozzáadott értékre vonatkozóan egy horizontális és egy területi program egészítené ki magát, fejlesztési közgazdasági elméletek alapján a horizontálisnál szerepelnének az általános problémák, és fejlesztési célkitűzések területenként. Itt a horizontális program általánosabb célokat fogalmazna meg. Az első részben a horizontális kockázatkezelés szerepelne, élelmiszerbiztonság, pénzügyi válság, globalizációs hatások, horizontális jellegűek ezek, és biztonsági védőhálókat kell kialakítani. Aztán van a területi program, aminek lenne egy általány támogatás része. Így finanszíroznánk az úgynevezett új mezőgazdaság minden költségét, és aztán lenne a welfare, a jólét, konkrét tevékenységek helyett, versenyképesség, környezetvédelem, stb. stb. Szerintem hasznosabb lenne, ha mindezt célkitűzésekben fogalmaznánk meg, hatékonyság, méltányosság, fenntarthatóság, és mindez az egyenlőség alapján. A mezőgazdasági szektoron belül a versenyképesség, a diverzifikációs, tehát nem mezőgazdasági sokféleséget eredményező tevékenységre is vonatkozzon. A 2008-as vidékfejlesztési térkép nagyon érdekes dolgokat mutat, nagyon különbözik a diversifikáció és a termelékenység is a különböző területeken. A legnagyobb szociális tőkével rendelkező övezetek, amelyek gazdaságilag legaktívabbak, sokkal jelentősebb diversifikációk is képességgel rendelkeznek. A törékenyebb mezőgazdasági területeken és ilyenből mindenhol van, északon, középen és délen is, azok az országok vannak nehéz helyzetben, ahol a termelékenység nem hoz kiegészítő jövedelmet. Ezt nevezem én vidéki plusznak. A szerződéses részt felváltaná tehát így az általány támogatás. Konklúziók. Első kérdés, mit adhat a vidéki eh, térség az európai integrációt, hogyan erősítheti? Ismerjük az összes eh, kihívást, amelyek az EU előtt állnak. Megfelelő választ kell találni ezekre. A kohéziót erősítheti az EU, és 2013 után is szükség van a közös politikára, az erőteljes kötelezettség vállalásra. Mert a vidéki területek is részt vehetnek az európai integrációs folyamatban. Korábban Európa nagyon vidéki jellegű volt, és az élelmiszeripar nagyon sok embert foglalkoztatott. Most az Egyesített Európa divers, különbözik, erős kell, hogy legyen, és az új kihívásokra is képes legyen választ adni. Én azt szeretném, hogy a vidéki környezetet olyan aktív politika támogassa, ami a közvélemény jóváhagyását is élvezi, és amely a jövő európai társadalmának kihívásaira, elvárásaira választ ad. Állom ez? Nem tudom, én bízom benne. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Eduardo Ramos úr. Azonnal át is térünk a következő előadásra, mert némi csúszásunk van hogyha vitát is akarunk folytatni, akkor rögtön jöjjön a következő előadás mégpedig Valentin Szant úr következik, aki a 2013 utáni kap támogatásokról beszél majd, különböző forgatókönyvekről. Zánt úr, kérem, hogy kezdjen is bele. Köszönöm. Members of the Parliament, ladies and gentlemen. Tisztelt képviselők, azt hiszem, hogy először a célokról, az eszközökről kell beszélni, csak utána a költségvetésről. Nyilvánvalóan vége felé már a közönség kisé fáradt, de különböző szempontokat fog felsorolni, vagy érdekes lesz hallgatni ezeket. Sok érdekes, sok fontos tényező van, amelyeket figyelembe kell venni egyelőre. Több forgatókönyv képzelhető el politikailag normatív választás, az önök dolga, az én dolgom pedig a jövő fölvázolása. Ezekkel a témákkal szeretnék foglalkozni, meg itt láthatók. Az első a, az eszközök rendelkezésre állása. A pénzügyi és gazdasági válság nyilvánvalóan át fogja alakítani a közpénzek felhasználását. 6.0 a ö, csökkenés 6, 2009-ben, 2010-ben is ö, ez folytatódik. A, ról 17-18 százalékra fog csökkenni 2008 és 2010 között a ö, adóssági arány. Feltételezve, hogy a növekedés visszatér a korábbi szintre, a GDP nagyobb aránya lesz az államháztartás adóssága Reméljük, hogy a elfogadhatóbb lesz a tagállamok számára a jövendőbeli helyzet. Hosszú távú projektben kell gondolkozni. További kérdés, a közvetés mely részét fordítják majd a ö, kapra? a fenntartható fejlődés, az energiaellátás biztonsága lévén a cél, jelentős csökkentés várható mezőgazdasági költségvetésben. Érdekes módon a jelentős kap hagyományos védelmezői is azok között lehetnek, akik most a csökkentést támogatni fogják. A kap támogatás elosztása a tagországok között változni fog akik a jelenlegi disztribúcióból nagyon részesülnek, és nagyon jelent, jelentős mértékben részesülnek, és jelentős kapot szeretnének a jövőben ö, veszteni fognak. Azok, akik most kevesebbet kapnak belőle, nyilván a csökkentés mellett fognak állni, mint a Svédország, illetve Egyesült Királyság. Vegyünk meg a kohéziós alapokról is az EU keleti felében hogyha elgondolkodunk arról, hogy milyen finanszírozás szükségletek lesznek, akkor meg kell vizsgálni a célokat és a társfinanszírozást. Először nézzük a célokat, ezekből három van. Ami a gazdák bevételét illeti csak a háztartási jövedelem a vizsgálandó, és nem a foglalkoztatás. A ö, ö, szegényebb mezőgazdasági háztartások kevésbé részesültek eddig ami az EU élelmiszer, élelmiszer biztonságát illeti. Tudni kell, hogy jelentős az élelmiszertermelés, másrészt a gazdák jelentősen ki tudják terjeszteni a megművelt föld területét. Végül pedig, hogyha hiánya hiány lesz élelmiszerből, akkor a meglévő élelmiszer gazdasága felhasználása is segíteni fog. A víz védelme a környezetvédelme, a biodiverzitás is az élelmiszer biztonság irányába fog hatni. Feltételezzük, hogy a finanszírozás csak olyan mértékben szükséges, ami ténylegesen plusz értéket segít létrehozni. ö, szükséges, a közjavak előállításához szükséges finanszírozás mértékét nehéz megállapítani. az idegenforgalom jelentőségéről se feledkezzünk meg, amikor arról beszélünk, hogy a támogatás mennyire alakítja a tájat. Hogyha beazonosodottok a közjavakat, akkor azok értékének a megállapítása a következő lépés. Alapvető nehézség az, hogy ezt nehéz megtenni. További fontos elem azt tudni, hogy egyenlőbben kezeli -e a termőterületet és a, az erdőket. Hogyha az erdőket ugyanolyan szintre emeli, mint a mezőgazdaságilag termelésre használt területeket, akkor jelentősebb lesz a finanszírozási igénye a kapnak. Nem ismerjük még, hogy milyen lesz az emissziós kereskedelem. Ez is befolyásolhat befolyásolja majd a finanszírozás szükséges mértékét. nem lehet tudni, hogy a kormányok mennyit hajlandók fizetni a közjavak megszerzéséért. Sok paraméter megismeretlen, például a piaci ár, a közvetlen támogatás, a tanács rendelkezésre állása, illetve a tanácsok által szuggerált irány. A célok mellett a KEP társfinanszírozását is meg kell vizsgálni. Az első pillérben 100%-os EU támogatás van, ezt nehéz a szolidaritás jeleként felfogni vannak favorizált vidékek, illetve tagállamok. Megkérdőjelezhető, hogy a kap a redistribúciót kell -e szolgálja a különböző régiók között. Erre ott van a kohéziós és strukturális politika. A társfinanszírozásnak több előnye van. Például ez ösztönzés a tagállam számára, hogy felelős módon használja fel a rendelkezésre bocsájtott eszközöket. Másrészt a tagállam hatékonyabban végzi az eszközök adminisztrál, ha maga is részt vesz a finanszírozásba. Végül pedig a multiplikátor hatás jobb, hogy hatásfinanszírozás van. Sok minden szól a társfinanszírozás kiterjesztése mellett a teljes kapra a nem létező non-paper, amely a szemétládába került, szintén azt mondja ki, hogy a társfinanszírozás hatékonyabb, így lehet maximalizálni az EU költségvetésének a hatékonyságát. nagyobb a határon átnyúló hatás is ebben az esetben. Jelenleg megkülönböztetünk háromfajta programot a második pillérben, ez nem még eléggé megalapozott, és nem elég nagy a társfinanszírozás mértéke. Az integráció más politikai területekkel az integrációnak komoly kihatásai lesznek. lesznek. A struktúrális és kohéziós politikával és a vidékfejlesztéssel függ össze ez a téma. A cél a fenntartható terület felhasználás. A mezőgazdasági politika név félrevezető ezért a gazdák nem hajlandók esetleg költeni környezetvédelemre, fenntarthatóságra, biodiversitásra. politikának az európai érdekeket kell szolgálnia. E összefüggésben ne feledkezzünk meg arról, hogy a pénzügyi keret különböző részeinek a számát csökkenteni kellene, hogy könnyebb legyen az átcsoportosítás nemzeti és közösségi szinten is ha nem lehet nem szeretni, le, elképzelhető, hogy tetszik, nem tetszik ez a vélemény, de sokan ezen a véleményen vannak, ezért ezt komolyan kell venni. Átmeneti stratégiák. Bármilyen is lesz a jövőbeni politika, átmeneti stratégia szükséges lesz. Az egyik megközelítés a lineáris ö, csökkentés. Ö, sokkal hatékonyabb, ö, hogyha egy ö, célzott ö, átmeneti ö, rendszer van, degresszív ö, rendszerrel, ö, ahol kevesebbet kapnak a viszonylag jól menő háztartások. Egy bizonyos küszöbön túl nem lenne kifizetés. További intézkedés, amely a kép átmeneti, kifez, átmeneti rendszerében a kifizetések mértékét csökkentheti a nemzeti kiegészítő összeg rendszere. Ez a belső piacon nem okozna nagy torzulást. Talán jó lenne világosan látni, hogy milyen lesz a kep területfelhasználási fő célja, és ezt meg kell különböztetni az átmeneti stratégiától. konklúzió következik. Nem tudjuk, hogy hogyan lehet a keppet a többi politikába beilleszteni. Nem lehet különböző forgatókönyveket írni. Úgy gondolom, hogy 5 milliárd euró a fenntartására elég lenne 10-20 milliárd euróval már az erdő gazdálkodást is szintre lehetne emelni, és több többet lehetne a közjavakból is előállítani. Így lehetne átalakítani alapvetően a kapott. 20 milliárd euró társfinanszírozással párosulva kielégíteni a szükségleteket. Egészséges politikára van szükség, ennek jelentős az ára, ezzel lehetne befolyásolni más politika politika más területének döntéshozóit is. Erre folyamatos lenne az áttérés, hiszen lenne egy átmeneti időszak. Köszönöm szépen figyelmüket. Bene, grazie. Köszönöm Valentin Zantnak és Ramos professzor úrnak is. Ezzel végére értünk szakértőink beszámolóinak, kezdődjék tehát a vita. A hozzászólók listáját fogom követni, ezt szerint fogom felhívni az egyes képviselőket, fél óra idő áll rendelkezésre, azt hiszem, hogy van lehetőség arra, hogy a svéd miniszter, a tanács jelenlegi elnöke néhány végkövetkeztetést is megfogalmazzon majd. Morvai Krisztina kezdi. Prego. Köszönöm szépen, elnök úr, magyar nyelven szeretnék beszélni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ennek az gondolt közös agrárpolitikának világos értékrendje, alapelvei, ha úgy tetszik, filozófiája legyen és a rendelkezésünkre álló időben eh, az előttünk álló időszakban erről kellene beszélni és ezt kellene világossá tenni mielőtt a technikai kérdésekbe belemennénk milyen értékeket képviseljen ez az agrárpolitika. létezik olyan agrárpolitika és a mostani az erősen ebbe az irányba ment el amit úgy neveznék hogy pénz és profitközpontú agrárpolitika amikor a döntések középpontjában mindig az a kérdés áll hogy mi hoz több pénzt mi hoz több profitot mi a versenyképesebb a verseny állandó hangsúlyozása áll középpontban ehelyett kellene egy emberközpontú agrárpolitikát megvalóstani amelynek a célja európában a vidék megtartása a falvak megtartása az emberek számára emberi léptékű és emberhez méltó megélhetés jövedelem biztostása falusi emberek vidéki emberek gazdák számára valamint egészséges jó minőségű tápláló élelmiszer előálltása és biztostása illetőleg a teremtett környezet természet táj megőrzése. az előbbinek a pénz és profitközpontúnak a fő szereplője ahogy azt mindnyájan tudjuk egy szűk kivételezett elit nevezzük agrobiznisznek a másodiknak a főszereplője a kis gazdák közepes méretű gazdaságok családi gazdaságok. én a magam részéről azt javaslom hogy őket helyezzük a középpontba és a profitközpontú helyett az emberközpontú agrárpolitikát. a következő amiről röviden beszélni szeretnék hangsúlyozták itt többen az előadók közül a klmaváltozás az éghajlatváltozás Eh, visszafogásának, visszafordításának a szükségességét, és hogy hát hogyan tudjuk ezt elérni. Az én számomra ez egy viszonylag egyszerű kérdés, elnézést, hogy így fogalmazok. Hát mondjuk nem kellene kamionnal utaztatni az élelmiszert és az élelmiszer alapanyagot keresztül kasul a világon, meg nem kellene reptetni keresztül kasul a világon. Ha a szomszédban, a falumban, vagy a szomszédfaluban is meg tudom venni azt a tejet vagy azt a húst vagy azt a zöldséget akkor talán nem kellene a világ másik pontjáról odaszálltani a környezet károstását és esetlegesen ugye éghajlatváltozást okozva. a válasz tehát alapvetően a globalizáció helyett a lokalizáció a lokalitások a helyi termelés a helyi feldolgozás a helyi értékestés hangsúlyozása. gy lehet a legjobban harcolni a klmaváltozás és a környezetszennyezés ellen. a harmadik dolog pedig az új tagállamok helyzete nem csak igazságtalan nem csak erkölcstelen hanem jogellenes is az hogy az új tagállamok közöttük az én hazám magyarország a piacainak a one hundred át kellett hogy felajánlja az európai unióhoz való csatlakozáskor és ugyanakkor a támogatásoknak tört hányadát kapjuk mind a mai napig. számomra biztató volt miniszter úrnak egy elejtett megjegyzése azzal kapcsolatban hogy valahogy ki kellene egyenlteni ezeket az igazságtalanságokat és nagyon szeretnék erről többet hallani mivel a magyar gazdák és gondolom más új tagállamok gazdái is eh, az elszegényedés szélén állnak vagy azt már át is lépték. two thousand and eleven ben ha változás nem történik és ha nem sikerül európa igazságot követelő erőinek a segtségével megálltanunk ezt a folyamatot akkor gyarmati sorsra juthat az országunk mivel föl kell ajánlanunk a nálunk háromszor négyszer nagyobb gdp vel rendelkező országok számára a termőföldünket. ez egy tragikus jelenség ezt nem engedhetjük úgyhogy kérnék szépen választ arra hogy akár a piacunk védelmének a megengedésével akár más módon hogyan óhajtják ezt az égbe kiáltó igazságtalanságot és az egyenlő elbánás jogának jogi normájának a megsértését orvosolnia kap reformja során. Köszönöm szépen! Köszönöm. Kalmiete kap szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Stāsies spēkā, un tas uzliks ļoti lielu atbildību parlamentam un it azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek nagyon nagy lesz a felelőssége, és ennek a szakbizottságnak is az a vita, ami lefolyt a mezőgazdasági politikáról ma csak a legeleje az útnak, néhány szám. 70%-kal többet fektetnek be a mezőgazdászok, mint amit a kapból kapnak támogatásként. Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb célja a kapnak az kell legyen, hogy biztosítsa, hogy gyakorlatilag egyenlőség van, méltányosság van a tagállamok között a kifizetésekben ez egyenlő esélyeket kell jelentsen, hogy a gazdák méltányos körülmények között ö, tudjanak dolgozni. Ö, nem csak a közjavakról van szó, hanem az állati jólétről. Minden aspektust figyelembe kell ö, venni európai szinten. Eh, azért, eh, hogy a 27 országban eh, megfelelő állapotok legyenek. Még egy-két szó azzal kapcsolatban, hogyan lehet a az egységes támogatás meghatározni. Nem történeti alapon, nem történeti számok kell legyenek, hanem objektív számok. Figyelembe kell venni a mostani helyzetet. Be kell azonosítani ezeket a kritériumokat. Jelenleg egy hektár, az egy hektár kritériumja sem fair. Nos, a vidékfejlesztéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy az első és második pillért egyformán figyelembe kell venni. Meg kell tenni a megfelelő egyensúlyt, hogy azok, akik vidéken élnek, és egészséges élelmiszer termelnek, egyaránt elégedettek legyenek, akár csak ez, ezen élelmiszerek fogyasztói. Nem ö, szabad az egyik ö, részt aránytalanul kidomborítani. Hogyha nagyon csökken az egységes támogatás, akkor azt úgy, maradék pénzt úgy osztanák ki, hogy a termelést támogassák. Nincsen helyzet, hogy egyes országoknak magas a technológiai szintje is sokat termelnek, és vannak az új tagállamok, ahol kisebb a versenyképesség a mezőgazdasági termelésben. Nem versenyképesek azok az országok akik régóta támogatást kapnak. Fogjuk rövidebbre a felszólalásokat, csak így tud mindenki szóhoz jutni. Garcia következik. Sí, gracias, presidente. Eh, Köszönöm, elnök úr. Ez a dokumentum, ami aztán létezik, vagy mégsem létezik, és aztán a papírkosárba vándorolt. Nos, néhány hónappal ezelőtt előfordult hasonló dolog. Itt az Európai Parlamentben is felbukkant egy hasonló dokumentum az állapotfelmérés tárgyában, amiről a biztos azt mondta, hogy nem is létezik ez a dokumentum, ami aztán nyilvánosságra került és az 100%-ban azt tartalmazta, amit aztán később a bizottság be is nyújtott, tehát mégiscsak kell, hogy legyen ebben valami. Nagyon sokan elmondták, hogy először célokat tűzzünk, és utána rendeljük hozzá ezekhez a forrásokat. A szakértőknek a következőt mondanám el. Az utolsó pénzügyi terv előtt beszéltünk először a célokról, és aztán a forrásokról, és ez vezetett a modulációhoz. Tehát valamennyi milléniumi célt kidolgozhatjuk, ahogy csak akarjuk a mezőgazdasági a területén, de aztán jönnek a kormányfők, és azok azt mondják, hogy 0,9%, tehát nem lesz forrásunk, és nem tudjuk végrehajtani ezt az európai szakpolitikát. Át kell gondolnunk, tehát, hogy mit akarunk majd. Jobb lenne, hogyha tudnánk, hogy mennyi pénzünk lesz, és aztán osztanánk ezt fel hiszen különben a zűrzavart kertünk a polgárok és a gazdálkodók körében egyaránt. Amiről még szintén szívesen hallottam volna, hogy mi a helyzet az élelmiszerellátással. Azon a vélemény vannak-e, hogy nekünk kell előállítani a közösségi termékeket, vagy elég, hogyha importáljuk ezeket a helyet, hogy mi magunk elállítanánk elő. Például a gabonát, illetve mennyit kell importálni, milyen árat jelenten ez. És a WTO tárgyalásokkal kapcsolatosan ma nagyon kevés szó esett ezekről. El kell mondani, hogy az európai társadalomnak el kell mondanunk, hogy mit is teszünk a mezőgazdasági politikában. Ezt az Európai Bizottság nem teszi meg. De vannak külső szervezetek, amelyek saját vezőjükat terjesztik a mi mezőgazdasági politikánkról, és hogyha mi semmit nem mondunk erről, akkor a polgárok azt hiszik, hogy egyes emberek megtömik a zsebüket ezekkel a forrásokkal, és ez nem igaz. És az is igaz, amikor valaki említette, hogy a kapnak biztonságot kell teremtenie. Legyen indokolt, amit a gazdálkodók kapnak. Élelmiszerbiztonságra van szükség. A környezetvédelmi feladatok hárulnak a gazdálkodókra. Az állatjólétről is gondoskodniuk kell. Mindezt pontosítani kell hogy ne vonja senki kétségbe azon támogatások jogosultságát, amelyekben a gazdálkodók részesülnek. És hogyha sokkal magasabb követelményeik lesznek, mint a harmadik országok beli termelőknek, és a nemzetközi piacra akarnak lépni, akkor azt is el kell mondani, hogy a mi termelőinket ezáltal versenyhátrány sújtja, hiszen a harmadik országokban nem az a helyzet, hogy lennének hasonlóan szigorú környezetvédelmi szabályok, mint nálunk és nincs a nyomon követhetőségi követelmény sem. Tehát nincsenek ugyanolyan követelmények, és éppen ezért a kap közvetlen támogatások nélkül nem működhet. Elnök, köszönöm. Most uh, Erlenson elnök úrnak adom meg a szót a végkövetkeztetések megfogalmazása célból, mert el kell mennie. Köszönöm, tiéd a szó, Eszkil. Paulo för ordet. Jag är ska ni veta, glad, Köszönöm szépen, glad av... Köszönöm szépen, Paolo. El kell mondanom, hogy nagyon örülök annak, hogy megszerveztük ezt a mai vitát. Köszönetet mondok a meghívásért is. Örülök, hogy nagy közös meggyőződés alakult ki azt illetően, hogy jobb mezőgazdasági szakpolitikára van szükségünk. És örülök annak is, hogy nagyon sokan hozzászóltak, és azon a véleményen voltak, hogy az európai mezőgazdaság még továbbfejlesztésre szorul. Jobb és több munkahelyet teremthet. És különösen a vidéki területeken több munkahelyet kell teremtenünk, ez lehetséges. Sok hozzászóló elmondta, hogy több forrásra van szükség a közjavak területén. Ez azt jelenti, hogy az adófizető olyan dolgokért fizet, amelyek az élelmiszerekkel függenek össze. Ezek olyan szempontok, amelyekre összpontosítanunk kell a vita során. És kérdés az, hogy elfogadottságot talál-e majd a közös mezőgazdasági politika, amely olyan sokba kerül. Az a lényeg, hogy az adófizetők megértsék, hogy mire is fordítódik ez a, ez a pénz. És a gazdálkodóknak is meg kell érteniük a kap lényegét, hiszen egész Európában találkozom gazdálkodókkal, akiknek sejtelmük sincs arról, hogy mit is jelent az európai közös agrárpolitika. Tehát hogy elfogadott-e tegyük a mezőgazdasági politikánkat. Nos, ennek érdekében mind a gazdálkodókat, mind pedig a többi polgárt meg kell győznünk ezen politika helyességéről. Az európai gazdálkodóknak bizonyosan van lehetőségük arra is, hogy segítsenek nekünk, hogy például ö, több megújuló energia segítségével termeljünk. Európában tudjuk, hogy Egyre inkább a jövőbe kell tekintenünk. Tehát, hogy olyan területeket kell felfedezünk, ahol kőolaj vagy fosszilis anyagok nélkül tudunk termelni. És Svédországban is mindig vitákat folytatok erről a gazdálkodókkal vitát szeretnék kezdeményezni a kvóták kérdésében is. Nagyon sok területeken, és nagyon sok területen voltak kvóták, és sok területen vannak még mindig. De ami a tejgazdaság válságát illeti, megállapíthatjuk, hogy az európai gazdálkodók nem is használták ki, ami rendelkezésükre állt a jövőben, tehát sokkal alaposabban kell vizsgálnunk ezt a kérdést. Természetesen azt is be kell mutatnunk, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy ezeket a forrásokat kihasználja fel, hova kerülnek ezek a források. És ez azzal a tényel függ össze, hogy az élelmiszerárak számunkra, fogyasztók számára növekedtek, legalábbis sokkal nagyobb mértékben, mint amennyire a gazdálkodók jövedelme növekedett. Tisztességtelen versenyről van itt szó, vagy más hibák ö, rejtőznek a rendszerben? Ezeket a dolgokat, tehát valamennyi fogyasztó nevében meg kell vizsgálnunk, hova kerülnek ezek a források. Végezetül még valamiről szólnék, amit eddig senki nem említett. Itt arról van szó, hogy a polgárainkat kontinensünkön el kell látnunk proteinnel, fehérjével. Itt kérdés az, hogy szükségünk van-e génmódosított gabonákra, vagy sem. Ez szintén egy fontos kérdés, amelyet fel kell vetnünk, és amelyre választ kell találnunk a mezőgazdasági politikán keretei között. Még egyszer köszönetet mondok valamennyiüknek, akik elmondták nekem véleményüket. Elnök, köszönöm, Eszkil. Még Stefan Foll kért szót. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Most magunk között vagyunk. Nagyon röviden fogok fogalmazni, mert már sok mindent elmondtak, és késő van. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik. Úgy gondolom, hogy igazi vételt kell folytatnunk Európa költségvetéséről, nem csak a mezőgazdaság költségvetéséről a mezőgazdasági költségvetést sokan akarják majd csökkenteni, de úgy gondolom, hogy a kezetektől fogva az egész európai költségvetésről fog szólni a vita. A különböző európai országok helyzetét érinti ezt, és nem vagyunk túl optimisták. A másik dolog, amit szeretnék mondani, felvetődik a kérdés, hogy tényleg mit akarunk elérni? Tényleg mindenki először beszél a költségvetésről, és aztán a célkitűzésekről. A célkitűzéseket kellene először meghatározni, hogyha a mezőgazdasági szakbizottságban vitát akarunk folytatni, akkor a célokat kell megbeszélnünk. Az élelmiszer problémáról beszéltek, az élelmezésről. Fischerből azt mondta, egy milliárd ember éhezik a világban. És hozzátenném, 18 millió európai, ne feledkezzünk meg erről, 18 millió európai alultáplált. Ez a vita lényegéhez tartozik-e? Igen. A környezetvédelmi kérdés, igen, mindenki beszél róla, sőt, még egy harmadik pillért is akarnának létrehozni a klímaváltozás miatt. Ez mindenkit érdekel, de ezzel megoldjuk a problémát? Hogyha ez a Európa és a bolygó jövője szempontjából probléma, akkor pénz kell arra, hogy megoldjuk a problémát. Aztán a gazdasági és szociális kérdés. Mindenki beszél a gazdaságról, a versenyképességről. Én, azért, én azt szeretném, hogy az európai mezőgazdaság versenyképes legyen, de azt nem szeretném, hogy csak ez a kritérium vezérelje az egész politikát. Van egy csomó más kritérium, a szociális kritérium, a foglalkoztatás nagyon fontos, és a mezőgazdaság sokszínűsége, a francia, az európai mezőgazdaság legyen sokszínű, az hozzáadott értéket ad. A különböző sajtok, különböző sonkák, mindenki ismeri a különböző híres, hagyományos ízeket, az európai mezőgazdaságnak gazdaságilag versenyképesnek kell lennie, környezetvédelmi szempontból hatékonynak, és szociálisan is hatékonynak, munkahelyteremtőnek. Ez kell, hogy legyen a célkitűzés az európai és világélelmezési problémára válasz kell, hogy adjon, képes kell, hogy legyen arra, hogy a környezetvédelmi problémára választ adjon, és különösen fontos lenne, hogy választ adjon arra, hogy milyen Európát akarunk mi építeni, hogy milyen európai vidéket, milyen európai régiókat, területet akarunk látni szakmailag ez azt jelenti, hogy első pillér, második pillér helyett, meg a kettő közötti átmenetekről eh, vitatkoznánk, arról, hogy vidékfejlesztési vagy mezőgazdasági politikát akarunk-e, nem, olyan politikát akarunk, amely eh, mezőgazdasági, eh, környezetvédelmi és élelmezési egyszerre. Az összes mezőgazdasági támogatást hármas célt kell, hogy szolgáljon és én egyetértek azzal, amit Vincent Chatelier is mondott, meg az első előadó itt, az európai mezőgazdasági politikának átmenetet kell biztosítania az európai mezőgazdaságból egy olyan mezőgazdaság felé, ami a környezetvédelmi, szociális és élelmezési problémákra egyaránt választ ad. Először a célokat kell megbeszélni, és hogyha a célokat el akarjuk érni, akkor pénz is kell hozzá. Én egy nagy környezetvédelmi, mezőgazdaság és szociális pillért akarok, ami erős, és ami megvalósíthatja azt, amit a jövőben megvalósulni akarunk látni. Intervento. E- Szerintem, Stefan, ezt a szenvedélyes felszólalást ezekkel a témákkal egyetérthetünk, ezt egymás között is megfogalmazzuk, de elmondjuk azoknak is, akik felelősséggel rendelkeznek ezeket a témákat illetően. Ezek a kiemelések tehát nagyon fontosak. Szikér és kikapszót tessék. Hölgyeim és uraim, a közös agrárpolitika jövője változtatásokat szükségeltet. A közös agrárpolitikát a mai világhoz kell igazítani, a globalizációhoz, a klímaváltozáshoz, az élelmiszerbiztonsági elvárásokhoz kell igazítani. A mezőgazdasági politikának méltányosabbnak kell lennie. Még akkor is, hogyha én ellenzem azt az egyszerű, leegyszerűsített megoldást, hogy egyszerűen szétosztjuk a pénzt, és erre szorítkozunk. A közös agrárpolitika csak az európai megtermelt javak 0,40%-át teszi ki. A politikát az európai költségvetés finanszírozza többségében, kisebb mértékben a nemzeti költségvetésekből is kiegészítik. A közös agrárpolitika tehát nem tesz ki nagyon komoly részt az európai tagállamok költségvetéséből a gazdák jövedelme általában sokkal alacsonyabb, mint a többi foglalkozásé. Én most nem beszélnék itt a gazdag, nagy földbirtokosokról. Több kérdés is felvet ez a problematika jövőre nézve. 2007-ben élelmiszer válság alakult ki, aztán pénzügyi válság az elmúlt évben, elmúlt hónapokban. Láthattuk, hogy a pénzügyi világ például nem képes magát szabályozni. Lehet, hogy a jövőben ez még inkább igaz lesz a mezőgazdasági szektorra, ugyanis a mezőgazdasági szektor nagyon ki van téve az éghajlati helyzetnek, a különböző éghajlati kilengéseknek, időjárási problémáknak meg kell nézni, hogy a klímaváltozás mekkora kihívást jelent, és mekkora költséget. Láthattuk, hogy mekkora a pénzügyi válság költsége, több milliárd eurót költöttünk arra, hogy orvosoljuk ezt a válságot, anélkül, hogy igazi vitát folytattunk volna róla. Most a mezőgazdasági politika költségvetését növelni kell, vagy fenn kell tartani jelenlegi szintjén? alaposan meg kell mindezt fontolni. Vannak más kérdések is, amelyek felvetődnek a közös agrárpolitika kapcsán. Például az, hogy mit akarunk támogatni, a gazdák jövedelmét, a versenyképességet, a környezetvédelmét, az európai mezőgazdasági modellt, vagy az élelmiszerbiztonságot netán? Sok szakértő beszélt a célzott támogatásról. Hogy lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani? Mit kellene pénzzel támogatni? Hogyan lehet a pénzben nem kifejezhető haszont és díjazni a mezőgazdaságban? Még nagyon sok mindent szerettem volna megemlíteni. Néhány kérdésre szorítkoztam csak annak alapján, ami a vitában, illetve a VTO tárgyalásokon felvetődött. Például nem csak európai, hanem világ mezőgazdasági politikára is szükség van. És az utolsó dolog, amit megemlítenék, a vidékfejlesztés kérdése. Nagyon sok támogatásnál nem egyszerűen a gazdák jövedelmét egészítjük ki, hanem más célokat is szem előtt tartunk, mert ezek fontosak számunkra. És végül az új tagállamokról is beszélnék, mert a mezőgazdaság helyzete különleges ezekben az országokban, és ezeket a sajátosságokat figyelembe kell venni. Még egy kérdés a non-paperrel kapcsolatban, amit a bizottság benyújtott, itt félbeszakítják. Megint kap szót. Ezek az utolsó felszólalások, tehát kérem kicsit gyorsabban. Chairman. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek, mert késő van. Azért bízom benne, hogy erre a témára visszatérünk majd később. Először is a eh, költségvetés kritikus eh, fontosságú. Ez az elefánt ebben a porcelánboltban. Eh, végül pedig amikor ez a non-paper megjelenik, akkor valószínűleg kevésbé lesz szélsőséges, mint a kiszivárgott dokumentum, és akkor valószínűleg kevésbé leszünk mérgesek. Általában ezt csinálják a kormányok, hogy egy rosszabb verziót sugalnak, aztán valami kevésbé káros intézkedés hoznak. Én nem fogadom el a kapra itt elhangzott bírálatokat. A kapot ugyanakkor nem szabad szentírásnak venni sem tudni kell, hogy a közvélemény nem annyira kritikus, mint bizonyos újság főcímek sugalnák legutóbbi ö, tudósításokból, televízióprogramokból nem lehet kiindulni. Én újságíró voltam, korábban most politikus vagyok, úgyhogy értem mind a két oldal érveit. Nagyon veszélyes lenne, hogyha szakpolitikánkat a friss közvélemény határozná meg, vagy a felhördülések határoznák meg közelem egy érti a piaci problémákat. Az egyik újságíró azt mondta, hogy a vidéki szolgáltatásokat nagyra értékeli a közvélemény. Én azt tenném hozzá, hogy igen, de nem akar mégsem nagy árat fizetni értük. Ez egy fontos szempont lehet, amivel foglalkoznunk kell. Az élelmiszerbiztonság nagyon fontos, az előző ciklusban eh, készítettem egy jelentést, erre szeretnék utalni az egységes támogatás egyértelmű eszköz arra, hogy pénzt kapjanak maguk a gazdák. Erre alakították ki. Van egy kérdésem erre vonatkozóan, és egy észrevételem is. Engem aggaszt az, hogy azok, akik teljesen leválasztották a termelést a támogatásról, hátrányt szenvedjenek a következő reformnál. Van-e mód arra, hogy a referencia időszakot frissítsük? tehát, hogy a szétkapcsolás után egy közelebbi időszakot vegyenek alapul. Ezekről már volt szó, nagyon érdekelne, hogyha valaki erről tud többet mondani. Én itt most abban hagyom, elnök úr, mert tudom, hogy mások is akarnak szólni. Nagyon érdekes volt ez a ma délutáni megbeszélés. Perez. Köszönöm megint az Grácia Perez következik. Gracias, señor presidente. La verdad es que a estas alturas del debate... Köszönöm, elnök úr. Nagyon nehéz a vita ezen szakaszában új javaslatokkal, észrevételekkel élni. Nagyon érdekes volt ez a délután. Talán néhány kijelentést kellene még egy kicsit árnyalnunk, amelyek elhangzottak a délután folyamán. De tovább kell vitáznunk. A biztos asszony két kijelentéssel ért, amelyek rendkívül intelligensek. Egyrésztről azt mondta, hogy erős, határozott ö, mezőgazdasági politikát kell védelmeznünk, másrészt pedig azt mondta, hogy ö, a különböző területeket integrálni kell, és ezt illetve valamennyien egyetértünk. Nyilvánvalóan az lesz nehéz, hogy meghatározzuk, milyen módosításokra van szükség. A mezőgazdaság hozzáadott értéke nagy más területeken is, mint a környezetvédelem, a munkahelyek megőrzése, a foglalkoztatás, a lakosság vidéki területeken tartása. Mindezek olyan ö, szempontok, amelyeket, amelyek vezetni, amelyeknek vezetniük kell minket, amikor elgondolkodunk a stratégiánkról. Két konkrét problémára hívnám fel a figyelmet, ami az egységes támogatást illeti. Erről a svéd miniszter is szólt, és felszólak egy része, és ezek negatív kihatásairól. Néhány felszólaló más problémákat vetett fel az egységes kifizetéssel kapcsolatban, az egységes támogatással kapcsolatban. Ez, ezen nagyon fontos elgondolkodnunk. Nem csupán az egységes támogatás negatív oldalairól, hanem el kell gondolkodnunk az egyéb szempontokról is. Valamennyien tudatában vagyunk annak, hogy a mezőgazdasági termelők, gazdálkodók nagy része az egységes támogatásnak köszönhetően tudja fenntartani tevékenységét. Tehát ezeknek a támogatásoknak a köszönhetően lehet fenntartani a mezőgazdasági üzem, a vállalat működtetését. Tehát a negatív és a pozitív szempontokat egyaránt figyelembe kell venni, amikor az egységes támogatásról gondolkodunk, és el kell gondolkodnunk azon is, hogy milyen módosításokra van szükség. Két szempontot mindenképpen figyelembe kell vennünk. Sokat szóltunk annak szükségességéről, hogy az európai polgároknak meg kell érteniük adófizetőként, hogy mit is teszünk a pénzével, az adójával, és ezzel én teljesen egyetértek. De az európai polgár nem csupán adófizető, hanem fogyasztó is egyben. Tehát a költségvetést illetően is fel kell világosítanunk, ugyanakkor azt illetően is, eh, hogyha egy kiló húst vagy egy liter tejet vesz, akkor miért van az, hogy kétszer annyit kell fizetnie érte, mint néhány évvel ezelőtt? Tehát ezen a területen dolgoznunk kell. A fogyasztó és az adófizető. Ez egy rendkívül nehéz vita, teljes mértékben tudatában vagyunk felelősségünknek, hiszen most alakítjuk ki az Európai Unió jövőjét, Remélem tehát, hogy a jövőben képesek leszünk majd világos elképzeléseket megfogalmazni. Mint például ez a híres közlemény, ami aztán megjelent, és aminek nem kellett volna megjelennie, nem szabad elfeledkeznünk a kommentárokról, a valóságról, hiszen itt több ezer gazdálkodó jövőjéről van szó az Európai Unióban. Elnök Mehu kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, eh, hogy az együttöntés elébe mennek ezzel a műhely munkával. Így el tudunk gondolkozni, mert nehéz kérdésen. Tehát csak az elveknél maradok. Két-három gondolatot vetnék fel, ami leszűrődött számomra napból. Először is elmondanám, hogy szerintem nem lehet hatékonyan hatni a közvéleményre, hogyha egyetlen politikából indulunk ki, és akkor több célt el tudunk érni. Nem. A közös élelmezési politikát kell kialakítani hogyha az egyre kevesebb gazdát akarjuk megvédeni, ezt mondjuk a közvéleménynek, akkor egy vékony réteget védünk. Azért védjük a mezőgazdaságot, mert az élelmezést védjük. Ez mennyiségileg, minőségileg, biztonságilag, nyomunk követhetés szempontjából, stb. környezetvédelem szempontjából nagyon fontos globális politika. Nem szabad élelmezés és környezetvédelmi politika lett mert a mezőgazdaság nem elég a környezetvédelemhez. A közvetvédelem eh, messze eh, túlnő rajtunk a mezőgazdaság kérdésén. Második pont. Többször hallottuk, első, második pillér. Stephen Fall eh, elmagyarázta, és nem maradtam érzéketlen ez iránt, hogy miért van kap Európában. Egyetértek Sötöli úr konklúziójával például, amely azt mondja, hogy ez európai politika, maradjon is az. Kedves kollégák, hasonlítsuk ezt más politikákhoz, amelyek nem csak európaiak. Amikor azt mondják, hogy drága a kap, akkor ne felejtsük el, hogy mindent egybe vetünk, egy kalapba ezért tűnik drágának. Két kérdés merül fel bennem. Az első. A környezetvédelmi szabályok, a fogyasztóvédelmi szabályok nem azért vannak, hogy a gazdákra valamit ráerőszakoljunk, hanem hogy a fogyasztókat védjük Európán kívül vannak olyan termékek, amelyek be akarnak jutni, és nem tartják be a szabályainkat. Ez nem protekcionizmus, hogyha egy olasz, francia, angol gazda ezt kell tegye, akkor utána egy braziliainak, egy argentinak nem engedjük meg, hogy a szabályokat megszegje. Az az, hogy bejön a terméke. Ha az nem olyan. A ő kap valami plusz recept. Válság idején, meg válságon kívül is. Csak hogy mennyibe kerül a mi szabályunk. Nem szabad azt mondani, hogy ennyit adunk azért, mert arra kényszerítünk. Nem. Az a kérdés, hogy mi kell a fogyasztó védelmére. Még egy megjegyzés, és utána vége. Már rövidebben akartam szólni a WTO tárgyalásokkal kapcsolatban. Hát itt olyan leszek, mint az elefán a porcelánboltban. Már itt is több olyan ülés volt. Például szeptemberben arról, ami a ö, dohai tárgyalásokon elhangzott. Szakértők beszéltek arról, hogyan lehet a dohai ö, esetleges megegyezés hatásait tompítani. Tényleg kell-e mindenképpen megállapodni a WTO-ban, hogyha már azon gondolkodunk, hogy lehet a negatív hatást ö, csökkenteni. Nem mondhatjuk el, liberalizmus nem megoldás mindenre. Másik oldalon pedig nem teszük fel a kérdést, hogy talán az egész szoftvert át kell nézni. Köszönöm, Besú úr. José Bové következik, aztán az utolsó három felszólaló. Oui, je... C'est celui-là Non, c'est celui-là. Euh, je suis... Nagyon örülök, hogy hallom kollégánkat, És kollégánkat így szólni, ha korábban megismerjük egymást, akkor 99-ben Seattle-ben már az utcán csatlakozhatott volna hozzánk, és akkor időt nyerünk. Tehát majd Gevben találkozunk a hó végén. Azt hiszem, hogy azért van legitimitása a kapnak, ha egyáltalán van legitimitása a kapnak, helyesbitek, nincsen legitimitása. Azért, mert ö, ö, nem méltányosan osztja el a támogatást ökológiailag katasztrofális, eh, mert eh, nem fékezte a mezőgazdaság iparosodását. Eh, a víz, a föld, a talaj szennyeződött, és gazdaságilag abszurd, mert az a meglepő helyzet állt fel, amikor a gyár, az előállítással a termelési költségtől teljesen függetlené lett az élelmiszer cikk ára. Egyetlen olyan termelő nincs Európában, aki a világpiaci áron tudna termelni. Tehát legitimé kell tenni a kapot, mi pedig úgy, hogy az alapokból indulunk ki. Az alapokról ma szól volt, Egyrészt az élelmezési szuverenitás számunkra és a világ más országai számára is a ö, foglalkoztatás, a minőség, a biodiversitás 30%-kal több, ö, me, több foglalkoztatottal jár hektáronként a biótermelés. 92 óta nem jó irányba megyünk. 92 óta olyan kap van, amelynek az egyetlen célja az, hogy jó legyen azoknak, akik ipari szinten abból részesülnek, amit az egyik kontinensről a másikra szállított 7-8 százalék áruhoz. Nem ez kell legyen a cél fel kell fel, be kell találni az új eszközöket. Akkor lesz legitim a kap, amikor a céljainknak megfelel. Szerintem három cél van. Ki kell kerülni abból, hogy nincsen kapcsolat a termelés és a mezőgazdasági támogatás között ez ellene szól a konszenzusnak, ami még néhány éve létezett a kapcsolat hiányának nem az volt a célja, hogy hatékonyabb legyen, hanem a támogatás a narancsága dobozból a zöld dobozba kerüljön át. Abszolút nem volt hatékony. Tehát meg kell találni a termelés ösztönzésnek az összközét. A tejkvóta jó példa, de másról is lehetne szólni és meg kell határozni az árakat, stabilizálni kell az árakat, meghatározni európai szinten és nemzeti szinten. Annak függvényében, hogy mennyibe kerül a termelés, a kedvező agroklimatikus adottságokkal rendelkező vidékeken. Soha nem jártak el így. Végezetül pedig támogatni kell azokat a termelési módokat, amelyek ökológiailag megfelelőek, és az iparosodásnak véget vetni egyes termeléságokban. Nem lehet az iparosodott mezőgazdaságot támogatni, amikor 20 millió hektár szóját hozzunk be Dél-Amerikából. Ez ökológiailag abszurd gazdaságilag sincsen értelme. Hogy meg akarom felelni az európai polgárnak, a fogyasztónak és a gazdáknak elsősorban, akkor át kell alakítani a mezőgazdasági politikát. Grazie José, adesso gli ultimi... Köszönöm José, az utolsó két felszólaló, Péter Jár, és aztán Herbert Dorfman következik. Köszönöm, elnök úr. Négy rövid megjegyzésem lenne elsőként a nem hivatalos dokumentumról, amely eltűnik most a papírkosárban, a katonasságnál azt mondanánk, hogy ez egy barátságos tűz volt. Nem az én feladatom ez, hogy ezt megítéljem, de ez a nem hivatalos dokumentum világosan megmutatta, hogy bal, bal szemünkkel a költségvetésre nézünk, és más dolgokról vitázunk, miközben egy másik csoport egy mozdulattal elveszi a pénzt. Számomra ez a tanulság ebből a nem hivatos dokumentum történetből. A kap, a közös agrárpolitika kérdése másodszorban. Úgy vélem, hogy a közös agrárpolitikánk még nem bontakoztatta ki valamennyi fejlődési potenciálját. Desz kolléga az elején az ülésnek már említette, hogy 500 millió embert kell ellátni élelmiszerrel, egészséges élelmiszerrel, itt vannak a cross compliance követelmények, és sokan is, sokan elfeledkeznek arról, hogy a mezőgazdaságra való ráfordítások egyre csökkennek agrárreformról agrárreformra. Tehát éppen ezért ezen is gondolkodjunk el. Aztán a termeléstől elválasztott támogatások nagyon dühít, hogy a közvélemény felé ez úgy jelenik meg, hogy a hogy a gazdálkodók mint semmiért kapnának pénzt ezeknél a termeléstől elválasztott támogatásoknál. De bevezettük a cross compliance-t, a keresztmegfelelést. Tehát ez azt jelenti, hogy a támogatásért a gazdálkodónak ellenszolgáltatást kell nyújtania. Azért választottuk el a terméstől ezeket a támogatásokat, mert nagyon sok csalás volt, sokan nem is azt a terméket termelték, mint amiért a pénzt kapták. Most azt mondjuk, hogy a támogatást követelményhez, kritériumhoz kötjük, és itt ezt így lehet folytatni tovább. És amikor a tudósok azt mondják egészen lazán, hogy egy 5 milliárdos költségvetést is el tudnak képzelni, de akkor ez azt jelenti, hogy elbúcsúzunk az európai lakosság élelmiszerrel való ellátásának biztonságától, és így sokkal drágább lesz az élelmiszer. Negyedsorban elmondanám, hogy itt van ez a híres hírhet második pillér kérdése. Sok előnye van, de egy döntő hátránya, a társfinanszírozáshoz kötött ugyanis. És akik panaszkodnak, azok ne felejtsék el, hogy második pillér társfinanszírozás, tehát az attól is függ, hogy az adott területek a tagállamokban rendelkeznek-e forrásokkal. Tehát ne teremtsünk újabb igazságtalanságot, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek használhatnák a második pillért, de nem rendelkeznek megfelelő mennyiségű forrás, és ezt is tekintetbe kell venni. Köszönöm. Köszönöm, Peter. Herbert Dorfman következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Hálás vagyok, hogy lefolytatjuk ma itt ezt a vitát. Még csak az út elején vagyunk, és fel kell vetnünk a kérdést, hogy mennyiben van szükségünk mélyreható reformra. Most körülbelül egy évtized alatt három nagy reform volt, 2000 a középtávú felülvizsgálat és az felmérés és most újabb reformot készítünk elő. Felvetődik a kérdés, hogy az európai gazdálkodóktól el